<laughs> Ladies and gentlemen, dear colleagues. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, kezdünk. Az első napirendi pontunk eszmecsere a lett elnökséggel. Üdvözlöm Rasnac minisztert, és át is adom neki a szót. Köszönöm, elnök úr! Kedves elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Anyanyelvemre váltok lett nyelvre. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy eh, itt lehetek, hogy eh, megoszthatom a lett elnökség eddigi tapasztalatait az eh, igazságügy együttműködés tekintetében. Szeretném kihangsúlyozni, hogy az igazságügy területén egyre inkább látjuk az összefüggéseket például a növekedés, a egységes belső piac és az igazságügy között. Az egyik feladatunk, egyik prioritásunk, hogy hozzájáruljunk a versenyképes Európához. Figyelembe véve ezeket a prioritásokat, munkánkat az igazságügy területén is folytatjuk. Nagyon fontos az, hogy az igazság ügyhöz való hozzáférést egyszerűbbé tegyük a polgárok és az üzleti élet számára, és hogy csökkentsük a bürokráciát. Nagyon fontos az, hogy a bírósági eljárások költségeit is csökkentsük. A határokon átnyúló peres ügyeket is szeretnénk egyszerűsíteni. Éppen ezért az egyik prioritásunk az elnökségünk alatt a következő témák előmozdítása. Több javaslatot is támogattunk. Ide tartozik például a fizetésképtelenség reformja, a adásvételi folyamatok egyszerűsítése, a közdokumentumokhoz való hozzáférés egyszerűsítése, ezen kívül az európai kisebb jelentőségi ügyek előmozdítása, az ötödik a videokonferenciák előmozdítása. Utána az egyszemélyes vállalatokról szóló irányelv. Ezen kívül még a bíróságok általános reformját sorolnám ide. Ezen kívül a harmadik országok hágai bírósághoz való hozzáférése. Nagyon sok mindent sikerült elérnünk, és Luxemburgból érkeztem ide, a miniszteri tanácsülésről. Szakértőink pedig mindent megtettek annak érdekében, hogy a lehető legjobban előmozdítsák az általam az előbb megnevezett témákat. Március 13-án egy fontos dolog történt, hiszen a tanács jóvá hagyta az Európai Parlamenttel a fizetésképtelenségi rendelet módosítóit. Ez egy eh, nagyon lényeges dolog. Tehát a határokon átnyúló fizetésképtelenségi ügyeket magánszemélyek és vállalatok esetében európai szinten lehet kezelni. Nagyon lényeges, hogy ez eh, új esélyt adjon nekünk, új esélyt adjon a cégeknek, akiknek pénzügyi nehézségei voltak. A azonnali csődeljárás helyett más megoldásokat kereshetnek most, hogy fizetésképesek legyenek. Áprilisban nemzetközi eszmecserét rendeztünk, a fizetésképtelenség Európában a jelen helyzet felmérése és a jövő kilátásai. Az európai jogalkotók a érintettek jogászok vettek részt ezen az eszmecserén eszmét cseréltek, és elmondták a saját országaik gyakorlatát a fizetésképtelenség területén. Az egyik eh, legnagyobb eredményünk az, hogy eh, az Európai Bizottsággal és önökkel sikerült eh, a védjegy csomagot tető alá hozni. A jelenlegi helyzetet szeretnénk modernizálni, a regisztráció pedig hozzáférhetőbb lesz. Ezen kívül hatékonyabb lesz a rendszer, Ebben a tekintetében Wikström asszonynak szeretném kifejezni köszönetemet. Nincsen most itt de a webstreamen keresztül lehet, hogy hal minket, tehát köszönöm szépen. A szerzői jogok esetében is előre jutottunk. Március 4-én szerveztünk konferenciát. Itt ismét állapotfelmérést tettünk Európában, Lettországban és a világon. Tehát a szellemi tulajdonról szervezett konferencián a világszervezet főtitkára is itt volt, az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke, az OHEM elnöke. A lehető legmagasabb szinten tartottuk tehát ezt a konferenciát erről a speciális területről hosszas szakértői viták után tegnap a tanács megállapodott, és pedig arról, hogy a dokumentumok legalizációja előtt álló akadályokat lebontsa. Ez megkönnyíti majd az európaiak mobilitását, ezen kívül lehetővé teszi azt, hogy az európai polgári státuszról szóló dokumentumokat további költségek nélkül használhassák. Tehát egy polgárbarátabb Európát jelent ez. Remélem, hogy nem sokára trilógust kezdhetünk, és a közeljövőben pedig megtárgyaljuk ennek az eszköznek a további sorsát. Ezen kívül technikai és politikai viták még mindig zajlanak, hogy megtaláljuk az arany középutat az önök és a tanács óhajai között. Ez pedig a kísértékű követelésekről szóló rendelet módosítása. Komolyan hiszem, hogy az elmúlt két hét alatt tovább jutottunk a megoldás felé. Igazságügyi miniszterként pedig nagy megtiszteltetés lenne számomra, hogyha az elnökségünkön az egyik korona az lenne, hogy a határokon átnyúló polgári eljárásokban meglévő akadályokat lebontjuk. Szeretném Géringer de Odenberg asszonynak megköszönni munkáját, Annak érdekében, hogy a területén sikereket érjünk el, a modern technológiát is szeretném kihangsúlyozni. Tehát a határokon átnyúló bírósági eljárásokra térnék ki, amennyiben videokonferenciákon lehetne megtárgyalni a dolgokat, az jelentős költségcsökkentéssel járna. Éppen ezért nagy örömömre szolgál, hogy az igazságügyminiszterek jóvá hagyták a videokonferenciák alkalmazását. Technológiailag fejlettebb bíróságoké a jövő, és ebbe az irányba mozdulunk el mi is, és pedig nagyon gyorsan. A lett elnökség ismeri a tagállamok aktivitását. A tagállamokban nagyon gyakran alkalmazzák a videokonferenciát. Amennyiben a bíróságok nagyon óvatosak voltak az elején, akkor most elmondhatjuk, hogy ma már nincs olyan bíró, aki kritizálja ezt a módszert. Ez pedig megkönnyítette a bíróságokhoz való hozzáférést, és kevésbé terheltek a bíróságok. Ez egy nagyon hasznos eszköz, amely segített abban, hogy például a lett bíróságok munkáját megkönnyítsük. A lett elnökség eh, a kereskedelmi jogterületén is nagyon aktív volt, annak érdekében, hogy eh, hozzájáruljunk az üzleti környezet javításához, illetve a versenyképesség növeléséhez. Március 25-én a tagállamok jóvá hagyták a lett elnökség kompromisszumát eh, a részvényesek jogairól szóló irányelv esetében. Ez pedig a trilógushoz szükséges mandátum. Szeretnék az érintetteket a jövőben is, a tőzsdén jegyzett cégeket mindig megfelelő információval ellátni. Ha figyelembe vesszük ennek a témának a fontosságát, akkor ennek jó bizonyítéka, hogy a digitális térségben is szeretnénk előmozdítani a versenyképesség növelését. Ez összefügg az általam már korábban említett kérdésekkel. Ezen kívül még a vállalatvezetés témakörvel is foglalkoztunk, hiszen ez egy nagyon lényeges téma a befektetők számára. Nagyon fontos a könyvvizsgáló cégek számára, és nagyon fontos az állami hivatalok számára. A május 28-i versenyképességi tanács megállapodással zárult, és mandátum született az Európai Parlamenttel való tárgyaláshoz a egyszemélyes vállalatról szóló irányelv tárgyalásaihoz. Szerintem ez egy nagyon gyakorlatilag dolog, amely a vállalatok megalakítását nagymértékben megkönnyíti. Hiszen eh, online is lehet cégeket bejegyezni, és pedig egy eurós törstökével. Szeretném elmondani, hogy a digitális Európa az egyik prioritása volt a lett elnökségnek. Természetesen eh, ebben az esetben eh, minden ország fenntart egy eh, biztonsági szintet, hogy ne lehessen visszaélni a digitális rendszerekkel. Lettországban nagyon jó a tapasztalatunk az idevágó esetekben. Folytatjuk az általános bírósági reformmal, és pedig az európai polgárok bizalmát szeretnénk növelni, a bíróságba vetett bizalmát. A tanács megalapodott a további bírák kinevezéséről, Ezen kívül reméljük, hogy a bírósági reform nem sokára megvalósul. Most szeretném megköszönni segítségüket és hozzájárulásukat. A hat hónap alatt végig együttműködtünk önökkel, hogy meghallgassuk véleményüket a kvadrilógus alatt. Szeretünk volna közös megoldást találni, mielőtt a tanácson belül megalapodás születik. Egy korai, második olvasatos megalapodást szerettünk volna a parlament és a tanács között. De sajnos ez nem sikerült, azonban a tanács megpróbálja június 23-án az általános ügyek tanácsán ezt megtárgyalni. Hogyha az általános bírósági reformról beszélünk, akkor a következőket szeretném kihangsúlyozni. Hosszú távon kell gondolkodnunk. És az Európai Uniót is a jövő perspektívájában kell tekintenünk, nem csak az elkövetkezendő négy-öt évre terjedjenek ki a gondolataink. Őszintén meg vagyok róla győződve, hogy minél tovább tekintünk a jövőbe, és minél hamarabb megértjük, hogy szükséges az reform, annál hasznosabb lesz ez, hiszen az eljárási reformokat is előmozdítja, illetve a bíróság humán erőforrását is. A lett elnökség tegnap jóvá hagyta, hogy az Európai Unió alkalmazza a gyermekek jogtalan külföldre viteléről szóló 90-80-as jegyzőkönyvet Andorrával és Szingapurral. A gyermekek jogai mindig nagyon fontosak voltak számunkra, és örülünk, hogy előbbre jutottuk a gyermekek jogainak védelmében a nemzetközi arénában. Tegnap volt az utolsó lett tanácsülés Luxemburgban. Nagyon nagy kihívás és nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy együttműködhettem önökkel. Természetesen nagyon lényegesek az eredményeink. Azonban egy kicsit szomorú vagyok, hiszen egy bizonyos ürességét is érzek, hiszen egy csodálatos csapatom volt a hat hónap alatt. És a munkateher, és a hektika valószínűleg más dimenzióba fordul át. De nagyon jó emlékeket őrzök majd az elnökségemről, és szeretném, hogyha így vagy úgy minnyáján megismerhetik ezt az érzést. Meg vagyunk győződve róla, hogy a luxemburgi elnökség ugyanolyan sikeres és ugyanolyan gyors lesz majd. Végezetül pedig köszönetet szeretnék mondani az európai parlamenti képviselőknek, köszönöm megértésüket, köszönöm együttműködésüket köszönöm javaslataikat, és azt a tényt, hogy ma találkozhatunk. Köszönöm. We thank you, Mr. Minister. Köszönöm szépen, miniszter úr, a részletes áttekintést. az elmúlt hat év tevékenységei, hat hónap tevékenységeiről. Ugyanakkor eszmecserét terveztünk, úgyhogy kérem a képviselőket, hogy szólaljanak fel. Tegyék meg megjegyzéseiket, hogyha óhatják. Deringa asszony. Köszönöm szépen. Őszintén szeretnék gratulálni a lett elnökségnek. Nagyon hatékony ö, elnökség volt, kézzelfogható munkát végeztek, és a lelkesedésükhez is gratulálok, hiszen nagy lelkesedéssel láttak neki a munkához, és vég, munkának is végezték azt. Nagyon nehéz feladatokkal birkoztak meg, Néha, amikor egy ország az első elnökségét látja el, akkor nem támaszkodhatnak a korábbiban kialakult rutinra, tapasztalatra. Jelentős csomagot fogadott el a mi szakbizottságunk is, nagyon nehéz tárgyalások következtében A következő héten a trialógustól nagyon sokat várunk. Vannak még kis vitáspontok. Hát az önök részéről még mindig csodát várok. Mert még mindig távol áll a tanács véleménye az Európai Parlament véleményétől, de számítok az önök diplomáciai érzékére, és remélem, hogy jó eredményekkel zárhatjuk majd ezt. Még egyszer gratulálok az elnökség munkájához, és öröm volt számomra, hogy ilyen csapattal működhettem együtt. Köszönöm szépen, Karema úr. Köszönöm szépen, hogy időt szakított arra, hogy eljöjjön ma hozzánk. Üdvözlöm ezt a jelentős munkát, amelyet a letelnökség végzett az elmúlt hónapok során. Két témában szeretnék további tájékoztatást kérni öntől. Remélem, hogy lehetővé teszi majd számunkra, hogy jobban előre tervezhessük a további munkát. Az egyik egy olyan ügyel kapcsolatos, amely az Európai Bírósággal foglalkozna, és az Európai Bírók kérdésével, és ez még folyamatban van, ez az ügy. Kíváncsi lennék, hogy hogy áll a, bizony, a tanács ezzel kapcsolatban. Fel lehet egy gyorsítani, és milyen nehézségek akadályozzák ezt és milyen munkát végzett ezzel kapcsolatban az önök elnöksége. Másodszor, persze ma még nagyon messze vagyunk, nagyon nagy a különbség az európai állampolgárok és az Európai Unió között. Itt EU szinten igyekszünk intézkedéseket hozni annak érdekében, hogy a nemzeti parlamentek sokkal inkább beleszólhassanak az Európai Unió munkájába. Az önök által folytatott tárgyalások fényében tud-e tanácsot adni nekünk abban, hogy ezen a téren hogyan léphetnénk tovább? Köszönöm szépen, Buda úr.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 Nekem is lehetőségem volt együttműködni az elnökséggel. Nagyon nehéz ügyjel kapcsolatban, és jó esélyem nyílt arra, hogy lássam, hogy az Európai Unióban valóban közös érdekek munkálnak. Minden, így 20, mind a 24 tagállam számára szempontjából, és ez jó alkalom volt az együttműködésre, és valóban együtt is működtünk annak érdekében, hogy csökkentsük a távolságot az, EU, az európai intézmények és az európai polgárok között. A kísértéki követelések témaköréről beszélek. Remélem, hogy ezt az ügyet jövő héten sikerül majd lezárni. Ennek van egy nagyon fontos vonatkozása ugyanis, amelyet még nem sikerült megoldani. A munkások jogairól van szó. Tehát, hogyha valaki egy másik Európai Uniós tagállamban dolgozik, és visszatér a származási, az eredeti országába, és bepanaszolja a korábbi munkáltatóját, egyes országok nem tudnak mit kezdeni ezzel az eljárással. Egyes esetekben a rabszolgasság modern formájáról van szó. Nem gondolom, hogy egy európai ö, munkás ö, olyan helyzetbe kerülhetne, hogy munka után, ö, a munkavégzése után ne tudja gyakorolni a jogait mind a 28 tagállamnak ugyanaz az érdeke, hogy védje a, az állampolgárait, és ez összehoz bennünket a nehézségek ellenére. Az önök után következő elnökségnek is nagyon sok dolga lesz még ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Úgy látom, más nem kér szót, mondja az elnök, úgyhogy ismét szót adnék a miniszter úrnak, hogy reagálni tudjon a feltett kérdésekre. Köszönöm szépen. Köszönöm a kedves szavakat, és köszönöm a kérdéseket is. Geringe asszonynak is köszönöm a kedves szavait és a gyümölcsöző együttműködést. Remélem, hogy hasonlóképpen bár más funkcióban folytatni fogjuk majd ezt a hasznos együttműködést valamilyen formában. Karim úr kérdését illetően az általános bíróság reformjával, bírósági reformmal kapcsolatban, hát ez elég bonyolult kérdés, amit nyilván ön is tudja. Rövid távon Elég népszerűtlen ö, ügy ez, ami rövid távon Európa számára nem hoz eredményeket, de ez elég rövidlátó megközelítés, és érdemes nagyobb össze, tágabb összefüggésben szemlélni az ügyet. És mi ezt tesszük, és hosszú távon reményeink szerint látni fogjuk, hogy jó pár ügyben előre tudunk lépni, például a hátralékot tudunk ledolgozni, és a bejövő ügyek száma is ugyan csökkent valamennyire az utóbbi időben, de a hátralékos ügyek száma még elég jelentős. És ez nagyon nagy kárt okoz a magánszemélyeknek és a cégeknek is. Több milliárd euróba kerül és reméljük, hogy a bírósági ítéletek következtében ezeket az euromilliárdokat visszakapják azok az emberek, akiket ez megillet. Tehát az egyik kezünkkel adunk, a másikkal elveszünk. Ez elég költséges ügy jelenleg, hiszen az eljárások túl sokáig tartanak, és az eljárási reformokkal nem tudjuk ezt lecsökkenteni, növelni kell a bírók számát. Hát van egy szólás, a kapzsi ember kétszer fizet. Tehát nem gondolom, hogy olyan gazdagok vagyunk, hogy ezt megengedhessük magunknak. A jelenlegi bírósági rendszer sajátossága már pedig ilyen helyzetet eredményezés, hogyha a hosszú távú célokat képtelenek vagyunk felfogni, akkor nem tudjuk elérni a, ezeket az eredményeket. Kilenc további bíróra számítunk, összesen 20 országonként, összesen 28-ra az reform eredményeképpen, ami pedig az igazság szolgáltatási alkalmazottakat illeti. A jogász nyelvészekről is szó van, az ő számukat is növelni tervezzük, más egységeknél esetleg csökken a létszám, de a bírók számát növelni kell. Ennyit tudok jelenleg mondani ezzel a reformmal kapcsolatban. Az említett úgynevezett négyoldalú megbeszélés kvadrolog nem annyira zöggenőmentesen halad, mint terveztük, és az általános ügyek tanácsán a következő alkalommal szóba fog ez kerülni. Tehát a tárgyalások nem voltak olyan zöggenőmentesek, mint reméltük, reméljük, hogy a tanácsülés eredményesebb lesz. Ami az intézmények, az európai intézmények és az állampolgárok közötti távolság csökkentését illeti. Tehát, hogy hogyan csökkenthetnénk ezt a távolságot, az volt a kérdés. fontos, hogy mennyire átláthatóak a jogi eljárások, mennyire kiszámíthatóak, mennyire tudnak hozzáférni az európai állampolgárok. Ezt az ülést például most online hallgathatják az állampolgárok, ez is hozzájárul az átláthatósághoz. Sok európai állampolgár nem tudja, hogy honnan származnak az európai jogszabályok, milyen folyamat zajlik a függöny mögött, milyen jogalkotási folyamatok játszanak szerepet. Nem ismerik azokat a kezdeményezéseket, amelyek a jogalkotás eredetéül szolgálnak, milyen lobby tevékenység folyik. És érdemes erre odafigyelni a legmagasabb szinteken is. A régebbi tagállamok úgy tudom, nagyon nagy figyelmet fordítanak az átláthatóságra és a tájékoztatásra ezen a területen, különösen a jogalkotási kezdeményezések tekintetében, de van itt még tennivaló ezen a területen. Az utolsó kérdés, amit Buda úr tett fel, egy kicsit bonyolultabb. a munkavállalók jogait illetően. Ja, igen, és volt még egy kérdés a kísértékű követelésekkel kapcsolatban. És a, tehát a munkavállalók jogára visszatérve folytatjuk a tárgyalásokat a tagállamokkal. Sajnos ezek nem olyan gyorsan folynak, mint szerettek, szerettük volna. a téma komoly jogi felmérésére van szükség, és ezután remélem, hogy sikerül majd kompromisszumot találni. A luxemburgi elnökség fogja átvenni ezt a munkát tőlünk. És nagyon okos asszisztensem mondja, hogy júliusra reméljük, hogy egy megállapodás fog születni. Hát ez nagyon optimista, de nem lehetetlen. Tehát ennyit a kísértékű követelések kérdésében. És ami a munkavállalók jogát illeti, azt hiszem, hogy tulajdonképpen már erre is válaszoltam, és elnézést kérek Buda úrtól, de nem vagyok teljesen képben ezt az ügyet illetően. Tehát válaszoltam a bírósági reform kérdésére, állampolgárok és intézmények közötti távolság, úgyhogy meg is köszönöm a figyelmüket. Nem látok további hozzászólókat, miniszter úr. Akkor uh, szeretnék köszönetet mondani önnek, kollégáinak, és uh, az elmúlt hat vagy öt és fél hónap munkája során, amit itt eh, a mi szakbizottságunk keretében elvégeztünk a napirend értelmében. Eh, minden esetre azt tudom mondani, ez egy rendkívül aktív eh, elnökség volt, amit ön vezetett ezen a területen, és a kollégái is folytattak. Remélem, hogy az együttműködés az önök elnöksége után is lehetséges marad, tehát a jövőben. Köszönöm szépen az összes munkáját. Köszönöm.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 Uh, dear members, at the request of... Kedves kollégák, Geringer asszony kérésére, ha egyet tudnak érteni ezzel, akkor a 13. napi rendi pont következne. A kísértékű követelések a téma, mivel Geringer asszonynak más uh, feladata is van. A 30-as napi rendi pont következik, 30-as, 13-as. Państwu krótką relację e, z ostatniego trylogu, który miał miejsce. Röviden összefoglalnám a legutóbbi trialóg e, eredményeit, amelyre nem régen került sor. És a következő trialógus kedden lesz, nagyon hamar tehát és a lett elnökség is támogatja azt a törekvésünket, hogy kedden befejezzük ezt a témát. Nagyon sok kérdést már megfelelőképpen sikerült rendezni, úgyhogy nem fogok most mindent külön bemutatni, nem fogok elidőzni a részleteken hanem csak a technikai részről számolnék be, a politikai részletről, hiszen a politikai szinten kell megállapodásra jutni. Először is szeretném hangsúlyozni, hogy nyilvánvaló az együttműködési szándék a tanács részéről. A lett elnökség nyomást gyakorolt a ö, tagállamokra, és sokat tett annak érdekében, hogy gyorsan ö, eredményre lehessen jutni. Holnap egy informális ülésre kerül majd sor, és akkor megtudom, hogy milyen lehetőségek lesznek arra, hogy a tanács elfogadja a javaslatunkat. Amint említettem, minden a legutóbbi, a legutolsó trialógustól függ majd jövő kedden. Most pedig az eljárással kapcsolatban egy új eljárásról van szó, amelyet az állampolgárok rendelkezésére bocsátunk, és sokkal magasabb lesz az új plafon, az új küszöb, 2000 euró helyett 10 ezer euró. Annak érdekében, hogy a KKV-k kiaknázhassák az ebben az eljárásban rejlő lehetőségeket a határokon átnyúló követele, követelések esetében is. A tanácsnak nem tetszik ez a 10 ezer eurós új küszöb, úgyhogy van egy B tervünk, 5 ezer euró a magánszemélyek esetében, tehát az egyéni fogyasztók esetében, és 5-10 ezer euró a vállalkozások esetében. Talán sikerül majd ebben, illetve az 5000-es határértékben megállapodni most, és sikerül majd később ezt emelni, nem veszítjük el a reményt, hogy mind a két határt elfogadja a tanács, ez nagyon hasznos lenne a KKV-k számára. Ami a videokonferenciát illeti, a miniszter úr maga is említette ezt a témát. Sok bíróság sok tagállamban már megfelelő rendelkezik a megfelelő eszközökkel a videokonferenciák lefolytatásához. Persze megfelelő átmeneti időt kell adni minden tagállam számára az átálláshoz nem követelhetjük meg az új technológiák alkalmazását enélkül. <clears throat> Tehát természetesen ezzel a kitétellel, de jelenleg a tanács még nem pontosította, hogy milyen határidő kell ahhoz, hogy a bíróságokat fel tudjuk szerelni az új technológiával. Ugyanakkor ezt az meg kell határozni, ezt a határidőt, mert hogyha nem tűzünk ki határidőt, akkor soha nem fogják felszerelni a bíróságokat az új technológiákkal. Úgyhogy ezt a végtelenségig tudják nyújtani különben. Amit Buda úr, Buda professzor említett, a munkajogokkal kapcsolatban, munkaügyel kapcsolatban, itt egy egyszerűsített eljárásról van szó a kísértékű jogviták esetében, és ennek a munkajoggal kapcsolatban is van egy kis vonatkozása. Tehát szeretnénk, hogy ez az eljárás nyitva legyen a munkavállalók számára is, ez a kísértékű követelések érvényesítését szolgáló eljárás. A munkavállaló a gyengébb fél, és fontos, hogy hozzáférjen ehhez az egyszerűsített eljárához. Önök közül talán nem mindenki követte végig ezt az eljárást. Olyan eljárást szeretnénk, amely egyszerű, egy egyszerűsített eljárásról lenne szó. Nem kell elutazni sehova ahhoz, hogy valaki megjelenjen a bíróság előtt, ami csökkenti a bírósági költségeket, a jogérvényesítésének költségeit, és így kisebb értékű eljárásokra is sor kerülhet, hiszen azt tapasztaljuk, hogy a kísértékű követelések esetében egyszerűen nem éri meg eljárást indítani, mert az elérhető er- előnyt, eredményt meghaladják a költségek. Néhány szót az igazságszolgáltatási költségekről. Egy 5%-os küszöböt javasoltunk, tehát a perérték 5%-a lenne a maximum. A tagállamok sajnos ezzel nem értenek együtt. Minden tagállamnak megvannak a bevett szokásai, hogy hogyan határozza meg, hogyan definiálja ezt a küszöböt. De nem szeretnénk, hogyha ez kizárólag a tagállamok hatáskörébe tartozna. Szeretnénk, hogyha megfelelő arányosság, arány lenne a az igazságszolgáltatás költségei és a perérték között, hogy elkerüljük azt a helyzetet, amikor a költségek az 50%-át képviselnék a perértéknek. Ilyen esetben az emberek egyszerűen lemondanak az eljárás indításáról, jogaik érvényesítéséről. Tehát szeretnénk, hogyha megfelelő lenne az arány a perérték és a jogi költségek között. És ezt százalékos arányban fejeznénk ki. Még egy dolog, amelyet szeretnék, amelyről szeretném tájékoztatni önöket, ez a delegált aktus. Máshogy fogalmazok. A delegált aktusokat arra szeretnénk felhasználni, hogy függetlenséget és kompetenciát biztosítsanak a bizottságtól. De itt csak egy technikai kérdésről van szó, egy technikai átállást tesz lehetővé. Előző ö, tanácssal folytatott megbeszélésünk során a tanács egy az egyben visszautosította, a delegált aktusok alkalmazását, csak végrehajtási aktusokat akart. Azóta változott az álláspontjuk, a delegált aktusokat, aktusokkal kapcsolatban pozitívabb a hozzáállásuk, és reméljük, hogy jövő héten elfogadják a mi megközelítésünket, amelyet eredetileg is javasoltunk. Még egy utolsó részlet az alkalmazási hatályt szerettük volna kiterjeszteni, tehát ennek az eljárásnak az alkalmazási hatáját azokra az esetekre, a rágalmazási esetekre, ezek hát egy konkrét esetet, alcsoportot képeznek. A rágalmazások esetében általában nagyon könnyű meghaladni az 5000 eurós küszöböt. Úgyhogy itt ez egy kényes kérdés. Mi egy gyors eljárásra gondoltunk, például az internetes rágalmazási eljárásokra, lehet, hogy ez, például úgy, hogy az eseteket könnyebb és nehezebb esetekre osszuk, a tanács egyáltalán nem ért egyet, az tagállamok véleménye eltérő, és ez a törekvés, hogy ezt a törekvést talán fel kell adnunk, hogy a regalmazás esetekre is kiterjesszük ennek az eljárásnak a hatáját. Ez, hiszen egy olyan eszközt szeretnénk létrehozni, amely hatékony, amelyet jól tudnak használni a fogyasztók, hiszen a jelenlegi jogszabály nem megfelelő a fogyasztók számára. Általánosságban azt gondolom, hogy jelentős lépést tettünk a megfelelő irányba. Azt javaslom, hogy fogadjuk el ezt a szöveget, még akkor is, hogyha nem is tökéletes, és kötelezzük a bizottságot arra, hogy néhány éven belül vizsgálja felül, például a küszöbérték növelése érdekében, és esetleg a hatály kiterjesztésének az érdekében. Ennyit szerettem volna erről elmondani. Fontosnak tartottam, hogy tájékoztassam önöket a jövő keddi trialógus előtt. És hát remélem, hogy a várakozásaink nagyobbik részét el fogják fogadni a tanácsban és a lett elnökség azt mondta nekem, hogy ezt nem tartja lehetetlennek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e hozzászólási igény a részéről? Úgy tűnik, hogy kimerítő volt a tájékoztató. <laughs> A szó mindkét értelmében talán akkor ezt a pontot ezzel be is fejezhetjük. az asszonynak köszönöm. Egy hasonló kérés érkezett Karim úrtól is, aki azt javasolta, hogy az ő pontját, a módosítók megbeszélését a szubszidiaritás és arányosság kérdéje témájában szeretné felvetni. Ígérte, hogy nagyon rövid lesz. Nagy tíz és a vendégeink egyetértettek abban, hogy akkor most Karim úrnak adjak szót. Tényleg ígértem, hogy nem leszek túl hosszú, és ez egy folyamatban lévő dosszié. Köszönöm szépen először a kollégáknak, eh, hogy időt szántak, és készítettek eh, a tervezetemhez módosítókat, eh, és azt gondolom, hogy ezek erősítik, jobbá teszik. Ez köszönhető egyébként a párbeszédeknek. Bizonyos területeken, ahol a kollégák és én már abban bízom, hogy majd megtaláljuk a közös nevezőt, és megoldást tudunk keresni, vagy ma, vagy pedig egy árnyék előadói ülésen azt javaslom, hogy rövid időn belül tartsunk egy ilyet. Azt tudjuk, hogy a szubszidítás és az arányosság egy alapvető eleme kell, hogy legyen a munkánknak minden nemű politikai formáció ügyében. Ezért aztán a szakpolitikai kérdéseket úgy kell megközelíteni, nem tudják-e azokat nemzeti vagy EU szinten jobban megoldani, és akkor tudnánk a globális megközelítést elfogadni, hogyha egyébként nem tudunk tovább lépni, és az előző eszmecserék amikre nem akarok külön kitérni, de a jelentésen fő elemei, amiket most kiemelnék, én azt gondolom, hogy nem szabad félnünk a szubszidiaritás koncepciójától, hiszen ez tényleg segít abban, hogy a demokratikus deficitet leépítsük. A nemzeti parlamentek is belemennek ebben, a kezetektől fogva az egész eljárás során, és tisztában vagyunk a végrehajtási és átültetési problémákkal tagállamokban, ezért a nemzeti parlamentek bevonása kezdetektől fogva segíthet nekünk abban, meggyőződésem szerint, hogy jobban haladjunk. Figyelembe kell venni az ő véleményüket kezdetektől fogva, és ne érezzék azt, hogy kirekesztjük őt ebbe a munkából. Számos gondolat született, hogy hogyan tudunk tovább lépni a, a meghallgatások során, a beszélgetések során és a nemzeti szakértőket is szeretnénk meghívni az ülésünkre, akár videokonferenciákat is szervezhetünk, így erősíthetünk a jelenlétüket a Lisszaboni szerződés értelmében. Igenis, a szubszidiaritás ügyében a szakbizottságban kellene, hogy legyen egy állandó előadó, és Egyébként egy piros lap eljárást javasoltam a nemzeti parlamentek ügyében, hogy kifejezhessék, hogy nem értenek egyet, ha az arányosság, illetve a szubszidiaritás sérül. Azon gondolkodom, hogy a megfelelő nemzeti parlamenti válaszok ö, ö, száma milyen legyen, hogy elindul egy ilyen eljárás, egy zöld kártyás rendszert is elindítok, ami lehetőséget ad a nemzeti parlamenteknek arra, hogy módosításokra tegyenek javaslatot Európai Uniós szinten. Értem a kollégák módosítóját, hogy van némi elutasítás ezekkel a gondolatokkal kapcsolatban. Engem az érdekelne, hogy mi miatt aggódnak, és akkor meg tudjuk vizsgálni, hogy kompromisszumos viták keretében ezeket kezelni tudjuk. Remélem, hogy találunk megoldást. Ismételni szeretném azonban a magam nevében a nemzeti parlamentek nagyobb bevonása nem azt jelenti, hogy vétót nyújthatnának be intézkedések ellen, de természetesen többet kell tennünk annak érdekében, hogy jobban érezzük a problémáikat, és igyekezzünk megszerezni a támogatásukat a jogalkotási javaslatokhoz. Nagy érdeklődéssel várom a kollégák módosítóval kapcsolatos megszólásokat, akár ma, akár később, és ez alapján fogom a további munkákat előkészíteni, és az árnyék elődői üléseket megszervezni. Mint mondtam, röviden belül egyet mindenképpen megszervezek a szakbizottsági szavazást megelőzően. Egyelőre köszönöm, hogy előrehozott beszámolót tarthattam. Köszönöm szépen. Van-e pillanatnyilag hozzászólás? Kaufmann asszony. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm szépen az előadónak is a munkát. Felhívta a figyelmet arra, hogy egy sor módosítót beterjesztettek, már én is ezek közé tartozom. Egy néhány pontot én is felvetnék a mai vitában. Itt be kell látnom, hogy amikor a jelentést elolvastam, az az érzés alakult ki bennem, hogy az előadó a bizottság éves jelentéseit kritikusan látja, és azt hiszem, hogy ez így rendjén való is. De az az érzés is kialakult bennem, hogy tulajdonképpen ami a szerződésekben szerepel a szubszidiaritási vizsgálattal kapcsolatban, azt nem csak felhigítja, hanem eh, akár még fejeteteire is állítja a szándékaival. Ez egyértelművé válik bizonyos pontokban, és azt gondolom, hogy ilyen úton nem tudunk járni a jövőben. Egy néhány példát, példát felvetnék az elején. A német Bundestag számait is kikértem azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt években mi történt a Bundestagban a szubszidiaritás témájában. Négy év alatt tehát 441 EU jogalkotási projektet adtak tovább a Bundestagnak. A Bundestag igazgatása, a kormány ebből 157 esetet azonosított, ahol azt mondták, hogy ezt alaposabban meg fogjuk nézni. Az eredmény az lett utána, hogy a Bundestag négy év alatt összesen három szubszidiaritási panaszt nyújtott be a bizottsághoz, ez azt jelenti négy év, három eset, azért ez egy elég alacsony szám, ami azt is jelenti egyben, hogyha ilyen perspektívából közelítünk, hogy a szubszidiaritás és arányosság úgy összességében tulajdonképpen rendben van, tehát betartják ezt. Most a kérdés az, hogy az időket tekintve nehéz -e a nemzeti parlamenteknek eh, reagálniuk, tehát hogy a szerződésben szereplő határidőket nehéz eh, ebbe tartani. Valóban 8 hét az egy rövid határidőnek számít. Ezzel egyide, egyidejileg az is megmutatkozik, megint csak a Bundestag példájára térek vissza, hogy van lehetőség, tehát be lehet tartani ezeket a határidőket, és arról is folyik vita, hogy adott esetben más eh, ügyekben a szubszidiaritás vizsgálatára, vizsgálatát alkalmazni lehetne egyéb esetekben, bizottság zöld könyvek, fehér könyvek, a nemzeti parlamentek véleményt alkothatnak, vagy konzultációt tarthatnak, nyilvános konzultációt, akár az Európai Bizottság munkaprogramját, amit évente előterjesztenek, azt meg lehet vizsgálni, hogy adott esetben felmerülhet-e egy probléma számunkra, vagyis a nemzeti parlamenteknek van számos lehetőségük, hogy a 8 hetes határidőt betartsák, amikor konkrétra fordul a dolog. Az is szóba kerül egyébként, hogy egész évet tekintve, hogy hol vannak parlamenti szünetek az összes parlamentben, hogy adott esetben egy hónap, akár több hétről is beszélhetünk, ahol a parlamentek nem üléseznek, hogy itt az Európai Bizottsággal egy rugalmasabb értelmezést eh, teszünk lehetővé, ami az időket illeti, de ami szerintem nem működik, hogy a szerződés által megjelölt határidőket megváltoztassuk. Úgy vélem, hogy egy sor probléma abban ö, eh, merül ki, hogy a nemzeti parlamenteken belül a szervezés a szubszidiaritás vizsgálata kapcsán nagyon eltérő parlamentről parlamentre, és egy-egy pontban nyilván javításra is szorult. Dániában, Ausztriában és Franciaországban azt kell látni, hogy az EU bizottságok, EU szakbizottságok a szubszidiaritási vizsgálatot elvégzik, a Német Szövetségi Köztársaságban a mindenkori szakbizottság vizsgálja meg a szakmai témákat, és akkor a nemzeti parlamenteken belül látni kell, hogy hogyan lehet összefogni az ilyen jellegű munkát. Aztán egy következő a piros kártya bevezetése, a zöld kártya bevezetése, Karim úr, ezeket a javaslatokat nem tudom támogatni a nemzeti parlamentek, a nemzeti kormányokat ellenőrzik. A nemzeti kormányoknak az a kötelességük, hogy elmondják a saját parlamentjének, hogy európai szinten mit tesznek, és hogyha a jogalkotási eljárást európai szinten megnézzük, akkor úgy vélem, hogy a kezdeményezési jog az Európai Bizottságnál kell, hogy maradjon. Ez maradjon a jövőben is így és jobb jogalkotásról beszéltünk az én jelentésemben, például jogalkotási javaslatok visszavonásáról is beszéltünk, van egy európai bírósági ítélet ebben a témában, és szerintem az világos, hogy a kezdeményezési jog például arra vonatkozóan is, hogy visszavonjanak jogalkotási javaslatokat, nos ez a bizottságnál kell, hogy legyen véleményem szerint. Úgy gondolom, hogy abban, amit a szerződés kimond az európai jogalkotási eljárásról, itt az egyes intézmények szerepét meg kéne őrizni, és ne próbáljuk meg, mint ahogy az előadó javasolja, több pontban a nemzeti parlamenteket bevegyük ebbe az eljárásba. Úgy gondolom, hogy az intézmények meghatározott szerepét meg kéne őrizni, és végig kéne gondolni, hogy mit tudunk tenni a határidőknél, anélkül, hogy olyan javaslatot tegyünk, amihez szükség lenne a szerződés módosítására is egyben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Anderson úr. Köszönöm. Remélem, hogy működik, hogy sosvédül beszélek. Nagyszerű. Alapvetően tetszik nekem ez a javaslat. Nagyon sok jó elképzelés van benne, és így ezért vállalhatom. Főleg a zöld kártya tetszik, ez egy nagyon konstruktív módja annak, hogy az Európai Uniós politikát közelebb vigyük a tagállamokhoz, és közelebb vigyük a polgárokhoz. Hogyha egy ilyen dolgot bevezetünk. Tehát ez mindenképpen javulás is. Ezzel a kártyával számos tagállam parlamentje megállíthatja a bürokráciát, illetve hogyha belegondolok a bürokráciába, akkor eléggé bürokratikusnak tűnik ez. Tehát ami pedig a sárga kártyát illeti, szerintem ez a jobb lehetőség. Tehát itt tudnánk javítani. Tehát pillanatnyilag nem működik ez a rendszer, de mégis, hogyha a sárga kártya meg lenne, akkor szerintem számos parlamentnek nem kellene fáradoznia azon, hogy ezeket a dolgokat, a szubszidiaritási ellenőrzést végrehajtsa. Tehát szerintem a parlamentnek van ideje, hogy a vizsgálatot elvégezze, és ezt meg is lehet hosszabbítani. Tehát itt a nemzetközi megállapodások értelmében lehetne itt a közöbben csökkenteni is. Tehát személyesen úgy gondolom, hogy nagyon érdekes lenne megnézni, hogy ez így hogy működne. Itt a javaslat összefügg egy hatástanulmányjal is, semmi kifogásom a hatástanulmányok ellen jó dolog a hatástanulmány, de nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy igazából ne öntsük ki a gyereket a fürdővízzel. Tehát a zöldek is sokat foglalkoznak olyan dolgokkal, amit a parlamentnek javítania kellene. De ne legyen túl sok hatástanulmány rossz minőségű hatástanulmány pedig káros. Tehát meg kell néznünk. Általában nincsen arra időnk, hogy egy hatástanulmány minden lehetséges szempontot figyelembe vegyen. Tehát szükség van a jobb jogalkotásra, de igazából, hogyha nem csináljuk jól ezeket a szakvéleményeket, akkor ez rosszabb jogalkotáshoz vezet. Éppen ezért nagyon szkeptikus vagyok a tanulmányokkal. A parlamentek megvan a lehetősége, hogy jó jogszabályokat, törvényeket hozzon. De, hogy ezt elmondtam, szeretném még kihangsúlyozni, hogy nagyon jó jelentésről van szó. Köszönöm. Thank you very much. I don't have any other... Szeretném megkérdezni, hogy van -e valakinek valamilyen más felszólási igénye? Igen, a bizottságnak. Köszönöm, elnök úr. Ha megengedi, tennék néhány megjegyzést a jelentéstervezetről és a módosítókról. Nagyon sok jó elképzelés van, nagyon jó, de sok problémást is találtam. Négy megjegyzésem lenne. Az egyik tisztázó jellegű. Itt azt javasolja a jelentés, hogy a nemzeti parlamentek jelentéseitnek elolvasása után megnézhetjük, hogy eh, hogyan haladunk tovább. Ezt tesszük. Tehát bejönnek a nemzeti parlamentek jelentései, és a mellékletben meg is találják. Tehát a szubszidiaritás alkalmazásánál minden egyes jogalkotási javaslatot eh, véleményezünk, és eh, meg is nézzük, hogy mely jogalkotási javaslathoz alkalmazhatók ezek. Ez a csomag része. Tehát szerintem, hogyha ezt így tisztáznánk, akkor az jobb lenne. Tehát teljes mértékben egyetértünk azzal, amit itt javasolnak tagok, de itt a csomag részeként itt vannak a különféle vélemények is. A jelenlegi sárgakártyás rendszert folytathatjuk, és a bizottság pedig május 19-én intézkedés csomagot javasolt a jobb jogalkotás érdekében. A bizottság szolgálatai pedig minden egyes jogalkotási javaslatot megindokolnak. Ez pedig azt jelenti, hogy a nemzeti parlamenteknek is jobban elmagyarázzuk a jogalkotásunkat, jogalkotásainkat, és ez természetesen a szubszidiaritás alapján történik. A problémásabb javaslatok most, tehát az új kártyák létrehozása, természetesen mindig el lehet gondolkozni az új elképzeléseket, de azért legyen, legyenek világosak ezek, tehát akár piros, akár zöld kártyák, mindenképpen a szerződés módosítását jelentenék és a bizottság pedig a szubszidiaritás alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv kettes pontját nem értelmezheti csak saját maga egyedül, hanem természetesen az Európai Bíróság feladata ez. A másik pedig a határidők meghosszabbítása. A határidők a jogszabályokban vannak, ezeket pedig be kell tartani. Hogyha a bizottság itt értelmezne a verseny vagy az állami segítség területén lévő határidőket senki nem értené. Tehát nem tehetjük meg egyoldalúan ezt, és a többiekkel együtt sem. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy 10 vagy 12 hetet adunk még, ez, ez egyszerűen nem lehet. A zöld kártya bevezetését a nemzeti parlamentek vizsgálják és ők is arra a következtetésre jutottak, hogy nem ez a jó ötlet. A nemzeti parlamenteknek beszélnie kell egymással, és meg kell nézni, hogy milyen prioritások vannak, amelyeket a bizottság munkaprogramjában is látni szeretnének. És a koszakban, a nemzeti parlamentek testületében pedig erősebb politikai párbeszédre van szükség itt javaslatokon lehetne elgondolkozni a munkaprogram kialakításánál, és a, a zöld kártya koncepciója is belefér, de ez teljes mértékben összefügg a bizottság kezdeményezési jogával. Az utolsó megjegyzésem érzékeny, ez a 14-es a jelentéstervezetben, tehát ez a ciklus végén egy ilyen lehűlési fázis a régi és az új hatástanulmányok, vélemények ideje ez, és itt is számos határidő van, főleg a második olvasatra és az egyeztetésre. Ez a tény, hogy ezek a tények eléggé ellentmondásosak az Európai Parlamenten belül is, abban az értelemben, hogyha a jogalkotók beszélnek, az a folyamat végén legyen, és nem egy új folyamat elején. Tehát ezek az elképzelések nagyon érdekesek, de meg kell vizsgálni politikai és technikai szempontból is, főleg a, az egyezményekben meglévő határidők miatt. Köszönöm. Köszönöm. Nem látok felszólalási igényt. Zvjevka úr kért meg, a néppárti előadó, hogy mentsem ki, mert nem tud ma itt lenni, de természetesen folytatja az együttműködést az érintettekkel. Tehát Zvjevka úr részéről ennyi. És ha Karim úr nem szeretne reagálni, akkor lezárhatjuk ezt az anyagot. Akkor lezárhatjuk. Önök úr, hogyha ilyen rendes velem, akkor nagyon röviden szeretnék hozzászólni. Hát van itt két-három téma, amely felmerült és a bizottság is megnevezte ezeket. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzájárult a mai vita sikeréhez. Nagyon jó lesz majd az árnyék előadók megbeszélése is ennek értelmében elég sok haladást sikerült elérnünk. A német Bundestag tapasztalatai szerintem nem feltétlenül alkalmazhatók más nemzeti parlamentekre. És ezt már el is kezdte megtárgyalni a nemzeti parlamenteket, tehát osszuk meg egymással a legjobb gyakorlatot. És a Bundestag pedig egy olyan parlament, amely esetleg vezető szerepet vállalhat abban, hogy a többi parlamentben is kövessük a mintáját. Hiszen itt nagyon sok mindent javítottak hallottam, amit a bizottság itt a időkeretekről mondott. Kaufmann asszony és egyéb kollégák is felvetették ezt a kérdést. Tehát ez is egy olyan dolog, amit a nemzeti parlamentekkel közvetlenül tárgyalok meg, a koszakon belül és más alkalmakkal. És van egy világos álláspont a részükről, tehát ez a 8 hét abszolút alkalmazása, ahogy ezt a bizottság mondta, teljes mértékben lehetetlen számukra. Bizonyos pontoknál, attól függ, hogy éppen melyik parlamenter beszélünk. És volt egy közvetlen kérés is, hogy megnézzük, hogy mit lehet ezen időn belül tenni. Tehát ide beletartoznak a hétvégék, a ünnepnapok, esetleg tragédiák is, hogyha valami váratlanul történik, de nagyon fontos, hogy megnézzük az együttműködés keretét. De engem nagy mértékben bátorított Timmermans alelnök megközelítése. Tehát mielőtt kinevezték volna, számos alkalommal találkoztunk és beszéltük ezekről a dolgokról. És megállapítottuk, hogy tényleg van egy konkrét lehetőségünk, konkrét jó lehetőségünk, hogy ezeket az ötleteket előmozdítsuk. Igazából ezek nagyon innovatív gondolatok, és értem, itt a dolog alapját, de nem hiszem, hogy zsákutcába jutnának a dolgok. Még nagyon sok mozgásterünk van. A zöld kártya, sárga kártya, piros kártya mechanizmus, ezek javaslatok, ezekről természetesen eszmét cserélünk az árnyék előadói találkozón, és máshol is. Tehát fontos, hogy azt tegyük, ami technikailag lehetséges, a szerződések megengedik, ezen kívül meg olyan javaslatokat teszünk, amelyeknek az a célja, hogy inkább automatikusan javítsák a helyzetet, mint hogy rontsák tehet itt ez egy teljesen konstruktív szándék. Semmilyen nacionalista gondolatok nincsenek benne. Szerintem az elmúlt négy év világosan bemutatja, hogy milyen a munkám, min alapul, és szeretném, hogyha a kollégák is észre veszik majd, hogy támogatni érdemes ezt a jelentést. Köszönöm. Tehát akkor a 28-as lezárjuk, és áttérünk a 27-esre. És itt üdvözlöm kollégáinkat az EPRS részéről, és szeretném Dan úrnak átadni a szót, hogy kezdje a prezentációt. Köszönöm, elnök úr. Egy nagyon rövid bevezetőt tartanék, ha megengedi. Az Európai Parlament Kutatási Központja, az EPRS koordinálja azokat a jelentéseket, amelyeket például Reda asszony is készített, Nibler asszonyt is örömmel látjuk itt, ővele is együtt működtünk a Vegyes Bizottságban. 2011 óta sokat fejlődtünk, és automatikusan hozzánk fordulnak az ilyen típusú jelentések elkészítésekor. Megnézzük a jogalkotás, illetve a jogszabályok erősségeit, gyengeségeit. Segítünk abban, hogy jobban megértsük, hogy az európai jogszabály alkotónak mire van szüksége a jobb munkához, a parlamentnek mire van szüksége, hogy jobb jogszabályokat alkothasson. A munkák lényege, hogy különböző témáknak, különböző aspektusaiból adatokat dolgozunk fel, ezeket felmérjük. Júliusban is nyilvánosságra hozunk egy jelentést, egy időközi jelentést különböző területekről. Itt négy előadásom vár bemutatásra. Az egyik a szerzői jogok témaköre, ez már, erről már volt szó. A belső piaci kérdések és az ipar és ipari kapcsolatok valamint az Európai Uniós szerzői jog belső piaci aspektusai témakörben. Nagyon jelentős intellektuális kapacitás gyűlt, összenálunk, 15 szakértő működik, dolgozik ezeken az ügyeken, hogy támogassa az Önök Bizottságának a munkáját. Köszönöm szépen. Köszönöm a képviselőkhöz fordulok, hogy ha óhajtanak, akkor önöké a szó, ha óhajtanak hozzászólni. Én kezdeném, Andrea Rende vagyok. Én kutató vagyok a European Policy Studies-nál. Bemutatnám néhány szóban az, a négy közül azt a jelentést, amely közel áll a végleges állapotához. Ez az infoszok irányelvvel kapcsolatos. és ez kikövezi az utat az ex ante elemzéshez, és majd hát az ex post értékeléshez is hasznos lesz. A következő percekben látni fogják, hogy arról van szó, az a lényeg a dolognak, hogy egy adott jogszabálynak az eredeti céljait elérték-e végrehajtás során, és hogy ezeket a célokat hatékonyan érték -e el, hogy az adott jogszabály rendelkezései koherensek-e, tehát belsőleg a jogszabályon belül, illetve koherensek-e más jogszabályokkal és az aki kominoterrel, az európai joganyaggal. Ebben az esetben tehát a szerzői jogok kérdésében és az online környezetben a copyright kérdése tekintetében, hát ez egy nagyon érzékeny kérdés, nagyon gyors a technológiai fejlődés, és a legtöbb esetben ez nagy nyomást gyakorol a jogalkotókra, hogy lépést tartsanak a technológia fejlődésével. Az infoszok irányelvre visszatérve tehát, az volt az igény, amikor ezt a jogszabályt megalkották, tehát 96-ban az intellektuális szerzőjogok jogok kérdésében az internet korában a szerzői jogokat védjük, illetve az ezzel kapcsolatos veszélyeket, az akkor észlelhető veszélyeket kivédjék, amikor a online megosztás, fájlcsere, fájl megosztás felmerült, és ez egyre terjedt a teljesen digitális környezetnek köszönhetően, amikor ezt egyre tömegesebb méretekben kezdték használni a felhasználók. Ekkor elkezdtek dolgozni a tagállamok a különböző jogszabályok konvergenciáján, hiszen nagyon fragmentált volt a jogalkotás, nagyon szétaprózott volt, és nem csak specifikus kérdések tekintetében, hanem a szerzői jogok definícióját illetően is. Tehát a betartatás kérdései és a társasági jog tulajdonképpen akadályozta a belső piac működését. Végül pedig a változó körülmények miatt azok a rendelkezések, amelyek nek garantálniuk kellett a szerzők megfelelő díjazását. Ez is egy kérdés volt. Mi történt? A kiválasztott jogalap tulajdonképpen az egyetlen lehetséges jogalap volt akkor, tehát ez egy belső piacsal kapcsolatos jog alap kellett, hogy legyen, de nem ez volt az elsődleges cél. Most annyit tudok elmondani a felmérés alapján, hogy ez az irányelv megerősítette és kiszélesítette a szellemi tulajdonjogi jogokat, ez volt az elsődleges cél, tekintettel a létező nemzetközi szerződésekre. Végül e- ennek eredményeképpen nagyon széles jogszabályok születtek, de ezek betartatása gyenge. Korlátozottabbak, mint amikre számítottunk. Nagyon röviden a fő problémák a korlátozott harmonizálás, ideértve a defini, definíciót is, tehát a szerzői jogok definiálása még mindig különböző, és ez nemzeti hatáskörbe tartozik. és nagyon különbözőképpen értelmezi a 28 tagállam. Emiatt a szétaprózottság miatt a bíróságok próbálják meg ezt a <clears throat> szakadékot betölteni, tehát a konvergenciát biztosítani az értelmezés és a végrehajtás területén, különösen az elévülés és a korlátozások tekintetében, de hát ez elég hősies erőfeszítés. Nek bizonyult sok esetben, hogy ezt a, áthidalják ezt a különbséget, és a bíróságokat sok esetben azzal vádalt, vádolták, hogy túl terjeszkedtek a hatáskörükön, és értelmezték a jogszabályok értelmezését illetően. Tehát, amint említettem, hogy szélesek a jogok, de gyengé a betartatás, érezhető volt az igény, hogy megfelelő védelemben részesüljenek a szerzői jogok, még technikai eszközök révén is. Látjuk az internet koráltal jelentett fenyegetést. Ugyanakkor ez a, ez a védelem több alapvető joggal ütközött. Az egyik ilyen amely az elkereskedelmi irányelvben szerepelt már 2000-ben, majd pedig az adatvédelemmel kapcsolatban a magánélethez való jog, a vállalkozáshoz való jog. Tehát ez, ezek idővel mind összeütköztek a szerzői jogok széles védelmével tehát végül is ez a jogszabály nem bizonyul teljes mértékben kielégítőnek, és a betartatása sem volt túl eredményes. és végül nem olyan széles körű volt az alkalmazása, mint korábban gondoltuk, és a különböző tagállamok különböző utakon indultak el a szerzői jogok védelme érdekében, és mindennek megvolt a maga következménye a rendszer működésére. Más problémák is felmerültek. A technikai intézkedések, a piac különválasztására, rész, részekre választására. Megpróbáltak megfelelő egyensúlyt kialakítani a jogos üzleti ösztönzők, ösztönzések között, és megpróbálták elválasztani ezt azoktól a magatartásoktól, amelyek kárt jelentenek a végfelhasználók szempontjából. jelen, ez különböző trösztellenes nyomozásokhoz is vezetett, mint például, amelyet jelenleg is folytatnak az Amazon ellen. Az infoszok irányelv egyik fő célja az volt, hogy biztosítsák a megfelelő díjazást a szerzők számára, ugyanakkor végül a szöveg semmilyen konkrét megfogalmazást nem tartalmazott, amely erre utalt volna és a szerzői jogi joganyag jelenleg ö, ahhoz vezetett, hogy a szerzők megfelelő díjazása további megfontolást igényel. És igazából a piaci erőkre vannak ö, hagyatkoz, kell, hogy hagyatkozzanak. A munka kezdetén az Európai Parlament különböző kérdéseket tett fel, hogy ezeket érdekeljük. a hatékonyság értékelése mennyire hatékonyan éri el a jelenlegi jogszabály a jelenlegi céljait, eléri a céljait, melyek ezek a szempontok, milyen szempontok alapján tudjuk ezek meg, ezeket meghatározni, észszerű költségen történik-e ez, mennyire teljesülnek a koherenciával kapcsolatos szempontok, a belső koherencia fennáll vagy már az adott kereteken belül is van inkoherencia, illetve van-e külső inkoherencia, tehát a jogszabály ütközik-e más EU szintű fontos jogszabályokkal, végül pedig a relevancia, tehát ez a, a technikai fejlődés miatt is láttuk, hogy nem ez a helyzet. Az infoszok irányelvről mondhatjuk-e, hogy még megfelelő, vagy pedig megváltozott a világ, és az előírásokat is meg kell változtatni. Az utolsó dián láthatják ezeket a, ezt az értékelési táblázatot. Ez kellőképpen rövid ahhoz, hogy egy diára ráférjen. Láthatjuk, hogy az eredmények 1-től 5-ig terjednek, és hát itt az elért eredmények nem túl kedvezőek ebben az esetben. A négy eredeti célból, amelyet az első dián soroltam fel, azt mondhatjuk, hogy csak az elsőt értük el, a nemzetközi ö, egyezményekkel való összehangolás, és ez sem teljes mértékben teljesült ez a cél. A többi cél nyilvánvalóan nem teljesült. Ami a hatékonyságot illeti, hogyha megnézzük a költséghatékonyság, ez nyilvánvalóan nem értük el, tehát ebből a szempontból nem hatékony. Ugyanakkor a jelenlegi szétaprózottság miatt a tranzakciós költségek, párhuzamosságok, jogi bizonytalanság számos akadály tovább csökkenti a jelenlegi rendszer hatékonyságát, és ezt gondosan át kell, felül kell vizsgálni. Ami a koherenciát életi, a, az információs társadalom, tehát az infoszok irányelv súlyosan ütközik jó pár egyéb jogszabályjal, és végül olyan helyzetbe hozta Európát, hogy a tagállamok olyan módon hajtják végre a szerzői jogi védelmet, amely az elemi jogok védelmét más szempontokból komolyan veszélyezteti. Ami a relevanciát illeti, ezt is korszerűsíteni kell jelentősen. Tehát a piac alakulásának megfelelően napra készé kell tenni a jogszabályt, olyan környezetben működik, működünk, ahol nagyon sok a streaming szolgáltatás és számos egyéb szolgáltatással élhetnek a végfogyasztók, adatbányászattal, szövegbányászattal, tehát ez a kutatók számára is ez gazdag forrás, és határokon keresztül is rengeteg tartalomhoz hozzáférhetünk. Tehát ezek a szerzői jogvédelem jelenlegi keretei. Ez a felmérés jó pár kérdést vet fel, tehát köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm. hadd mutassak rá, hogy az ön előadása negyed óráig tartott, úgyhogy nincs ilyen hosszú idő a második, harmadik, negyedik előadásra is. Köszönöm szépen. Nos, akkor én nagyon rövid leszek. I will present you some preliminary... Egy néhány ideiglenes eredményt szeretnék bemutatni, amit eh, előkészítettünk, és támogatást is kaptunk. A szerzőjogokról van szó, tehát itt azt vizsgáljuk meg, hogy milyen előnyökkel jár, hogyha bizonyos irányelveket módosítunk, és eh, hogyan tudjuk igazítani az egész copyright rendszert Gyorsan megyek eh, ezen az anyagon, ezen az első dián. Ami a jogi keretet illeti, hát itt mint 10 irányelvről van szó, amit 30 év, mint egy 30 év alatt fogadtak el, és eh, valamennyit azzal a célral fogadták el egyébként, hogy eh, a szolgáltatások egyensúlytalanságát kiegyensúlyoznak, egy átfogó rendszert nem tudtak bevezetni, széttörözött volt az egész rendszer, és ez oda vezetett, hogy új kihívások, új feladatok jelentkeztek. Aztán persze új témák is vannak, a digitalizáció például, aztán az e-copyright témája egyszerűen újfajta tartalom előállításokat is látni kell. Az online terület eh, hozzá jött ehhez a korábbi szabályozáshoz. Itt meg kell tisztázni kell, melyek a legfontosabbak, és eh, legfontosabb területek, és itt láthatjuk azt, hogy mely területeket harmonizáltak, részben harmonizálták. Itt bizonyos típusú munkákról beszélünk elsősorban. Hm komputerprogramokra nézve már történt egyfajta harmonizáció, például a reprodukciós jogot is harmonizálták például bizonyos aspektusokból, de természetesen opcionális, kivételes szabályozások, korlátozások is hatályba léptethetők, ami végül is oda vezet, hogy a tagállamok nagyon különböző jogalkalmazást mutathatnak el. Nézzük meg a hatásokat, a Először is meg kell értenünk, hogy melyek a pozitív és negatív hatások, és az egységes piaci integráció erősítése egy pozitív hatást gyakorol, a határokon átnyúló hozzáférés, mint egy fontos terület, aztán folytathatnánk ezt még az érintettek hogy az, azt mutatják, hogy hol is tartunk a harmonizációval, és a legtöbb érintett egyébként inkább kedvezményezetje ennek a dolognak, főleg akkor, hogyha sikeres, világosabbá tennénk az egységes piaci szabályozást. És természetesen bizonyos piaci részesedéseket egyesek elveszíthetnek a további harmonizációval, ami még Érdekes, hogy melyik az az opció, amelyet el lehetne képzelni a jövőre nézve. Négy fő opciót lehet elképzelni, mindegyik másfajta harmonizációs eredményt mutatna. Az első a kodifikáció. A kodifikáció önmagában eh, itt arra gondolunk, hogy eh, egy eh, jogszabályba pakolunk mindent bele ebben az esetben, és hibákat tudunk javítani, egy, egyértelművé teszük a definíciókat, stb. És a jogalkotás alapvető változtatásáról van itt szó, a harmonizációs szint viszont itt még meglehetősen alacsony lenne. Itt mi, egy bizonyos kodifikációs típust lehetne csak alkalmazni ebben az esetben. Egy jogi keretet kínálna ez, de módosításokat is el lehetne képzelni Például ez jó utat jelenthetne, jó módot jelenthetne bizonyos hiányosságok meghatározására, az az jog, az értelmezés egyébként a bíróság ugye maradna. Amire ez nem képes ez a megoldás az az, hogy harmonizáltan szabályozzon, tehát bizonyos aspektusokat ő se tudna kezelni a jövőben. Vagyis azt tudjuk mondani, hogy, hogy eh, a harmonizációs szint eh, már jobb egy kicsit. A harmadik pont a harmonizáció eh, kiválasztott témák esetében, tehát egyes témák, vannak területek, amelyeket nem harmonizáltak, például gondoljunk például az alkalmazást egyes területeken nem harmonizálták még egyelőre, és Egyéb témákat is megemlíthetnénk, az utolsó opciók természetesen, hogy az EU copyright címet, jogcímet kéne kialakítani, ez felváltaná a nemzeti címeket, és ez nyilvánvaló, hogy teljes harmonizációhoz vezetne. És szeretném elmondani, még egy van, amit nem szerepeltetünk, hogy a, hogy kombinálni is lehet eh, az első hármat, eh, tehát eh, a kodifikáció, felvizsgálat és átdolgozás és egyes kiválasztott témák harmonizációja. Alright, and on the side of uh, the second briefing note uh, on the ami pedig a második költséges piaci aspektust illeti, egy néhány dolgot szeretnék elmondani. Nézzük meg, milyen problémák vannak, minek van jelentősége az egységes piaci aspektus. Az első a területi engedélyezés és a területiség ezeknek a szerzőjogoknak, illetve a kivételek, a korlátozások értelmezése egy fontos téma, amit fel kell vetni. Ebben az összefüggésben mit akarunk tenni a rövidben, röviden bemutatjuk ezt a dokumentumot. politikai opciókról beszélünk, van egy zero opció, aztán itt van egy soft law megközelítés, ami elképzelhető, aztán egy átfogóbb jogalkotási beavatkozás és egységes copyright cím kialakítása, egy, egy megfelelő törvény létrehozása ezen a területen Köszönöm szépen, Andrea. Az alapgondolat az a, az a copyright harmonizációja egy, egy folyamat, még hogyha bármit is elkövetnek a jelenlegi keretben a jogalkotók európai szinten a harmonizációra szükség van, mint már hangsúlyoztuk az Andreas elődösi során. Itt jogról van szó, amit a bíróság alkalmaz, és így lehet bizonyos hiányosságokat megszüntetni ez azt jelenti, hogy egyre inkább harmonizálódik ez a jogi keret, ezzel párhuzamosan a jognak van két, két része, amit értékelnünk kell E, mert e, egyrészt itt van egy irányelv a kollektív jogok kezelése, például 2016-ban ezt alkalmazniuk kell a tagállamoknak, már meg kell nézniük, hogy ez az irányelv majd e, hogyan érinti a multiterritoriális engedélyezéseket a gyakorlatban ahol megnézzük a soft law megközelítést, ez azt jelenti, hogy nem jogalkotói közbeavatkozás. Erre vannak természetesen példák eh, eh, mm, a politikusoknak, eh, természetesen vannak lehetőség, hogy közbeavatkozzanak. Az egyik lehetőség, hogy bátorítsák a tagállamokat és az érintetteket, hogy bizonyos megoldásokat fogadjanak el, amelyek nem követelnek jogalkotói közbeavatkozás, semmiféle módosítást nem követelnek például például a kollektív jogok esetében 2005-ben megszületett egy ajánlás, és ezzel egy folyamat indult el, és aminek a vége az lett, hogy 2014-ben elfogadtak az irányelvet, annak ellenére, hogy a közbeavatkozás nem mindig elégedettségre ad okot, de azért elkezdődik egy folyamat, és ezt látni kell, például a díjak esetében, a jogdíjak esetében egy, egy jogalkalmazás működik, ezt persze a nemzeti szabályozók ö, ö, állapítják meg a részleteket. Hogyha ez az op, ezek az opciók nem kielégítőek a szemünkben, akkor ö, itt van a jogalkotói lépés, amit a kollégák már említettek, itt több lehetőség van, hogy reagáljunk. Az egyik lehetőség mindenképpen az, hogy egy részletesen megvizsgáljuk a területi fragmentáció lehetős adottságát, és arról van szó, hogy egyértelmű kívánjuk kell tenni, hogy milyen feltételek mellett a lehetséges, hogy a jogtulajdonosok licenszezzék a munkájukat anélkül, hogy megsértenék a szerződést a jog, az esetjogból mi derül ki, amit a bíróság alkalmazott. Van egy nemzeti szintű szerzőjog, amit lehetővé tesz a szerződés. A 36. cikk pont ezt mondja ki, hogy a szellemi tulajdon védelme egy kivételt jelent a szolgáltatások és a javak szabad áramlásában. És eh, van egy további dolog, mielőtt a a Premier League döntése mutatott erre rá a bíróságnál, és eh, a digitális egységes piac és egy újfajta megközelítést igényel, ahol az Európai Bizottság is aktív szerepet játszik. A második opció, amit explicit kimutatunk, a származási ország elve. Ez egy fontos elv, a véleményünk szerint szerepel is az irányelvekben, mint például a műholdas irányelv, például amikor a műholdon közvetített televízióról beszélünk, vagy az audiovizuális média szolgáltatások irányelve, tehát a probléma már fennáll, átültetésre szükség van még természetesen, de és, és adott esetben egységes jogot lehet csak alkalmazni ilyen területeken. Arról van szó, hogy hogyha egy országban engedélyezik, alkalmazzák, akkor azt alkalmazni lehet máshol is. És van egy, azt kell, hogy mondjam, hogy az egy, van egy további igen ambíciózus jogi megoldás. Itt konszenzusról beszélünk a kormányok és a tagállamok között, abban, hogy a jogalkotónak egységes jogra van szüksége, mint már elmondtam, ez felváltaná a nemzeti rezsimeket természetesen, de van egy második opció is, aminek az alap gondotala, hogy itt van itt egy egységes, federalisztikus rendszer Európában az a copyright, a szellemi tulajdonok esetén olyan kompatibilis kell, hogy legyen a nemzetközi joggal. A, emögött az áll, hogy mint ezt látjuk más szellemi tulajdonjogoknál is, hogy az európai szintje ennek a reprodukciónak a regisztrációval indulna ez nem teszi lehetővé, hogy bármiféle formalitást alkalmazzunk, de igen, a nemzeti védelem természetesen fontos, bizonyos típusú munkáknál ez fennmaradhat, például a nemzeti filmgyártás esetében az európai akkor értékeles, hogyha a bíróságokat képesé tesszük arra, hogy pán-európai végrehajtást is alkalmazzanak. Köszönöm szépen! A negyedik előadás következik. Okay, I'm Martin Jensen, I'm Principal Consultant in VVA. Uh... Napot kívánok! Mi is szeretnénk most bemutatni előadásunkat, és most uh, a tájékoztató dokumentum. A tájékoztató dokumentumnak a lényege az, hogy eh, itt az meglévő hiányosságokat azonosítsuk az európai szerzői jog területén. Szeretnénk eh, bizonyos opciókat kideríteni, hogyan lehetne javítani az irányelven. Itt eh, mindenképpen itt, és itt az érintettek az igazából bárki, aki érintett a szerződés, a szerzői jog területén. Most nézzük meg, hogy milyen módszert alkalmazunk, tehát először is megnézzük, hogy hol vannak hiányosságok, a kollégák már nagyon sokat tettek, utána az érintetteket megkérdezzük, és utána pedig szakértői meghallgatásokat tartunk, értékelik az eredményeket a költséghatás alapján. Nagyon sok adatunk van, a bizottság gyűjtötte be ezeket korábbi érintettekkel folytatott konzultációk alapján. De természetesen mi is korlátozunk bizonyos területen, és ez kihat majd a költség hatékonyságra. Az Európai Unió politikai célkitűzései elsősorban az, hogy tisztességes díjazás legyen, az alapvető jogok kerüljenek tiszteletben tartásra, növekedést és munkahelyeket szeretnénk a kreatív iparokban. Lehet, hogy jobb, hogyha ezt egy tágabb kontextusba helyezzük, tehát a kreatív gazdaság az európai GDP 42 századat adja, és az Európai Unió aktív lakosainak 3,3%-a dolgozik itt. Mindenképpen növelni kell a határokon átnyúló kulturális cserét, tehát itt kulturális tartalmak születnek, és nagyon fontos a tartalom létrehozójától eljutatni a tartalmat a felhasználóhoz, és itt lép be a szerzői jogdíj. És pillanatnyilag azt látjuk, hogy nagyon sok hiányosság van ezen a téren. So uh, we, we, we have uh, such identified two major gaps. Tehát uh, milyen hiányosságokat uh, sikerült a munkánk során azonosítani? Az első a szerzőjog érvényre juttatásával függ össze a kreatív iparon belül. Alapvetően itt megállapíthatjuk, hogy a helyzet nem világos kompatibilitás hiányról is beszámolhatunk, és nincsen világos jogi kerete a kreatív alkotók díjazásának. Amikor az ipari szempontokra térünk át, nem mondanám, hogy nincsen közös európai vonása, de nagyon csekély mértékben harmonizált, ez pedig azt jelenti, hogy itt a szerzői jogi keretek végrehajtása nem túl jó. Olyan témákat vizsgálunk majd meg, mint a szerzői jog érvényre juttatása, a szerzői jog és az információhoz való hozzáférés lehetősége, a geoblocking, de bizonyos készülékek blokkolását is említhetnénk. Nagyon fontos itt a költségek és a kötelezettségek közötti egyensúlyt is figyelembe vetni, tehát főleg az internetes közvetítők esetében. És vannak önkéntes viselkedési kódexek. Itt pedig azt észleltük, hogy eléggé fragmentált az önkéntes, önkéntesen vállalt rendszerek végrehajtása. Tehát eh, itt egy határokon átnyúló végrehajtási rendszert javasolnánk. Végezetül pedig itt a szerzői jog tulajdonosainak díjazása nagyon egymásról eltérő rendszerek vannak a különféle szektorokban. Ezen kívül az átláthatóság is alacsony, hiszen itt különféle ágazatra, alágazatokra oszlik a terület. Végezetül a tagállamok jogi jogrendjei is nagyon különbözőek, és a szerződéses formák is nagyon különbözőek. So, uh, with all our objectives to ensure fair compensation of right És uh, a tisztességes díjazás is uh, nagyon eltérő a különféle országokban. Tehát még van tennivaló. Köszönöm szépen. Szeretném vendégeinknek megköszönni a kutató részleg munkáját, hiszen először teszteljük hogy milyen lesz a jelentés, és biztos, hogy nagyon kemény vita várható, amennyiben a jelentést publikálják. Redrasszony, mindenek előtt köszönöm szépen a prezentációt. A vélemények roppant hasznosak lesznek majd, hogyha meg akarjuk változtatni a szerzői jog illetve reformálni akarjuk a szerzői jogot. Nagyon sok ajánlást is láthatunk a kivételek esetében. De itt a kizárólagos jogok kérdésére kérdeznék rá. Egy kicsit tudná részletezni? Itt a reprodukciós jogokat a digitális korban? Hiszen ez egy olyan téma, amely összefügg az online rendszerekkel, tisztázni kell a reprodukciós jogot. Megnézték ezeket a kérdéseket, és ezen a téren milyen problémákat talált? Castro úr? A prezentációkat nagyon hasznosnak találom, és azt látjuk, hogy mindenképpen szükséges a kultúra területén dolgozók tisztességes díjazása. Az elmúlt években olyan fejlődésnek lehetünk tanúi, ahol főleg az értékteremtés mindenek előtt online történik. Tehát itt az online platformok a győztesek, az alkotók pedig a vesztesek. Igazából a szerzői jog jó eszköz arra, hogy az alkotók megfelelő díjazást kapjanak, vagy más? útra kell mennünk. Ezen az első kérdésem. A második kérdésem pedig eh, arra vonatkozik, hogy eh, hogyan kellene kinézni a szerzői jog reformjának. Tehát eh, válasszunk holisztikus megközelítést, vagy külön területeket ki kellene vennünk a szerzői jogból, és ezeket külön megoldani? Ez lenne a két kérdésem. Köszönöm. Kedves vendégeink, csak rövid válaszok, hiszen erről a nyári szünet után sokkal intenzívebb vitát folytatunk majd. Tehát rövid reakciók, hogyha kérhetem a kutatókat. Igen, az első kérdésre a jogok harmonizációja, a kizárólagos jogok harmonizáció a tanulmányban figyelembe vettük a irányelv célkitűzéseit. A jogok abban az értelemben kiegészítő szerepet játszanak, hogy a Európai Bíróság véleményünk szerint megfelelő módon döntött. Tehát a harmonizáció érdekében. De azt is figyelembe vettük, hogy eh, itt az irányelv szövege kétértelmű volt, ami például eh, arra vonatkozott, hogy hogyan működik eh, a szerzőjog a társadalom irányába. Tehát itt olyan kifejezéseket is találunk, amelyek például az online tartalom továbbításra vonatkoznak. Azonban ezeket a jogokat nem tartották megfelelő minőségine, olyan formában, hogy működjön a kommunikáció úgy, hogy a közvetítés legális legyen. Tehát nagyon ellentmondásos például a zene területe. És itt a digitális korszak elején nagyon nagy volt a kalózkodás. És itt a jogok egyéb egységekhez, egyéb személyekhez kerültek. Ez azt jelentette, hogy az üzlet a digitális társadalomban is költséghatékonyan működjön, az nagyon fontos. Hiszen, hogyha valaki legálisan szeretne tartalmakat közvetíteni, akkor többféle jogot kell tisztázni. Tehát ezzel a kollektív jogokról szóló irányelv nem foglalkozik, tehát itt mindenképpen a jogalkotói közbelépés van, hiszen elképzelhető, hogy a bíróság hoz egy döntést, hogy a szerzői jog és a reprodukciós jog ellentmondásba áll, de a tranzakciós költségeket is figyelembe kell venni. De ez nem valószínű, hiszen nem így értelmezték ezt a jogot. Thank you. And a reaction. Köszönöm. A köztös úr kérdéséhez reakció. Uh, the intermediaries and authors uh, first. Tehát igen, hogy holisztikus megközelítés, vagy nem holisztikus megközelítés az első Egyetértek azzal, amit bemutattunk. Hát nagyon sokan mondták az elmúlt években, hogy probléma van az alkotók és az internetes elosztórendszerek között. Itt számos probléma észlelhető, és igazából a szerzői jog reformja nem fogja ezeket a problémákat egyedül megoldani. Tehát itt nagyon sok dolog van még. Az elektronikus kereskedelem, azzal máshol foglalkoznak, itt vannak egyéni esetek is. A online közvetítők jogállása is felmerül, ezen kívül felmerül az is, hogy a közvetíték óriási pénzeket kerestek, míg az alkotók nem és természetesen még a szerzőjog megsértése sem gátolta meg ezeket a nagy jövedelmeket. Tehát nagyon fontos, hogy együttműködjünk a közvetítőkkel, és meg kell oldani, hogy legálisan közvetítsenek. És nagyon fontos az, hogy az alkotók hozzájussanak a jogdíjukhoz. Ez most átvezet a második kérdésre is. Ezt a kérdést nem tudom megválaszolni, hiszen eh, az elején hallottuk a vizsgálatot, a vizsgálat eredményeit, de mindkét fajta javaslat itt van az asztalon. Az egyik az az, hogy próbáljunk eh, azokon a területeken dolgozni, és változtatni, amelyek nem működnek megfelelően. Tehát itt ambiciózusabb, holisztikusabb megközelítésre van szó. De mindenképpen szükséges a belső koherencia itt a szerzői joggal összefüggő jogalkotásban. De természetesen az online környezetben is meg kell védeni az alapvető jogokat. És szerződésileg nagyon óvatos vagyok. Itt sokkal holisztikusabb módon kell eljárnunk úgy, ahogy az elnök is említette. Tehát, eh, de később erről még lesz egy vita. Okay. Thank you very much for your reply. Köszönöm szépen a válaszokat, köszönöm a prezentációkat. Így lezárhatjuk a 27-es pontot. Még a délelőtti szekcióról ránk maradt a 24-es pont Kaufmann asszony. Ez egy jelentés tervezet az európai polgári kezdeményezés témakörében, és most Kaufmann asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mivel az idő halad, Igyekszem nem túl hosszan beszélni. Már volt egy egyeztetésünk a kollégákkal. Kedves kollégák, a véleményem szövege egyébként mindenkinek rendelkezésére áll. Nekem az a fontos, hogy közösen mindent elkövessünk annak érdekében, hogy ez az eszköz, az európai polgári kezdeményezés tényleg jobb legyen, felhasználó barátabb, polgárbarátabb, ugyanis sajnos az a helyzet, hogy 51 ilyen polgári kezdeményezést terjesztettek be, de 20 a regisztrációra sem engedélyeztek, 31 az engedélyezésen átment, de összességében csak három érte el a kvórumot a szavazóképességet, és csak három polgári kezdeményezés fut pillanatnyilag. Együtt végig kell gondolnunk, hogy egy sor bürokratikus akadályt, amely még a rendeletben benne van, hogyan tudunk legyűrni. Ez az AFKO beli előadó célja is, Söpflin kollégáról van szó. Én azokat a pontokat szeretném megemlíteni, amelyek fontosak ebben, ebben az összefüggésben, mondom zárójelben, azért vettem ezt, vetettem ezt fel, mert a Gazdasági és Szociális Bizottsága fordítási problémánál beszállt, amikor tal és itt gyakorlatilag szolgáltatóként és támogatéként áll rendelkezésre bezárom a zárójelet ezzel, de ha magát a rendeletet vesszük, akkor úgy vélem, el kéne gondolkodni azon, hogy egységes követelmények jelentkezzenek a személyes adatok vonatkozásában, és célunk kell, hogy legyen, hogy egyszerűsítsük az aláírás gyűjtésre vonatkozó eljárást, és amellett kéne síkra szállnunk, hogy ez azonosító számok szükségességét a tagállamok többségében meg kéne szüntetni, ahogyan ezt a hatodik pontban én ezt említettem. Azt is mondtam, hogy hagyjuk el azt a helyzetet, hogy az Európai Bizottság nem regisztrálja a kezdeményezéseket, és azt mondja, hogy ez nem tartozik a bizottság hatáskörébe, itt egy más eljárásra van szükség, nagy, több támogatásra van szükség a kezdeményezőktől, az Európai Bizottságnak részletesebb érveket kéne hoznia, és ilyen módon kéne segítenie, hogy az, amit a polgárok adott esetben nem tudhatnak, abban kapjanak támogatást, mert az a kérdés, hogy jogilag megengedette valami, vagy hatáskörön kívül esik, stb. Ez egy nagyon bonyolult kérdés. Itt módosításokra van szükség. Most a hetes pontomra hívnám fel a figyelmet, ezt a legutóbbi vitában is említett. Számos szervező panaszkodott, hogy a 12 hónapos határidő rövid, az aláírás gyűjtésre rövid volt, de ezzel együtt felmerült az a probléma is, hogy a szervezésre nagyon sok időt kellett szánni, és így még a 12 hónap is effektíve csökkent. Ezért azt javaslom, hogy változtassuk meg a rendeletet, és szüntessük meg azt az automatizmust, ami szerepel a rendeletben, mi szerint egy polgári kezdeményezés azonnal a 12 hónapos határidővel rendelkezik abban a pillanatban, amikor regisztrál a bizottság egy ilyen kezdeményezést. Hogyha ezt leválaszthatnánk, ezt a két dolgot egymástól, akkor a polgári kezdeményezők maguk dönthetnék el, hogy mikor kezdik el gyűjteni az aláírást, akkor jól előkészítik, és úgy gondolom ebben az esetben a 12 hónap elegendő is lehetne. Az összes kollégát arra kérem, hogy a 9. pontban szereplő javaslatomat is támogassák. A, igen, csak elő, előtérbe helyezném, hogy egységes szabályokat alkalmazzunk az aláírásokra vonatkozóan, az aláírás, tehát hogy az aktív választójoghoz kötöttük ezt. Kialakult az a helyzet, hogy Ausztriában például 16 évesen támogathatnak fiatal emberek egy kezdeményezést, de a többi tagállamban csak 18 évesen. Úgy gondolom, hogy vonjuk be a fiatal embereket, próbáljuk meg őket támogatni, hogy többet tudjanak Európáról, adjunk lehetőséget nekik arra, hogy részt vegyenek Európa munkájában, és legyenek világ, tegyenek világos különbséget a választójog és a kezdeményezésekben való részvétel között, és ezért azt mondom, hogy legyen 16 év az egységes korhatár ebben az ügyben. Nos, elnök úr, egy sor pont van itt, amelyekre szükség lehet annak érdekében, hogy felhasználó barátabb legyen a polgári kezdeményezés. Át kellene dolgozni ezt a rendeletet véleményem szerint, és ez az egyik központi felvetésem a 11. pontban szerepel, és ebben a formában, ott így fogalmaztam ezt meg. A határidő a módosítóknál nagyon szűk, jövő héten van, kedden, ez 23-a és a szavazás itt a szakbizottságban júli 13-14-én lesz még a nyári szünet előtt. Várom a módosítókat a kollégáktól. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Kaufmann kolléganő. Van-e hozzászólás? Közter úr. Köszönöm szépen Zilvia a nagyon jó tájékoztatást a mindenek előtt arra célzol, hogy ez a fontos európai polgári kezdeményezés, ami szerintem már csak azért is fontos, hogy Európát és az intézményeket fokozottabban összekössük a polgárokkal, és hogy az egész legyen felhasználó barátabb nyilvánvaló, de az európai polgári kezdeményezés alacsony fokú kihasználása talán azzal is összefügg, hogy alacsony hatásfokú, ha jól értem, az Európai Polgári Kezdeményezés mindenek előtt az Európai Bizottsághoz irányul, és a bizottság dönt arról, hogy mi történjen ezzel. Nem a parlamentnek kéne szólni egy kezdeményezés, hogy a parlament foglalkozzon vele? Hogyha már egy ilyen polgári kezdeményezésről van szó, és a parlament dönt, akkor egy európai polgári kezdeményezés ügyében, vagy akár még túllépünk ezen, hogy akár népszavazásféle, hogyha tényleges érdemi kérdésekről van szó, még erre is szükség lehet. Köszönöm. Kipek úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Mielőtt a lényegre térnék, szeretném megemlíteni a mai ülést, illetve elmondani a mai napirenddel kapcsolatban azt, hogy nagyon túlterhelt a napirend, három fontos ügy, ügyel foglalkoztunk, az egyikben a kompromisszumokat az utolsó pillanatban kaptuk meg angol nyelven, úgyhogy a jövőben kérem, hogy egy kicsit kevésbé zsúfolt legyen a napi rend. Egy új politikai frakció alakult, a Nemzetek és Szabadság Európája, és koordinátorként is kérem, hogy észszerűbb legyen a napi rend. Ami Kaufmann asszony jelentését, illetve véleménytervezetét illeti, látjuk, hogy az európai polgárok csalódtak ebben a mechanizmusban. Eddig csak három pozitív fejlemény volt, a Right to Author, illetve a szerzőhöz munkához való jog, ami elég kevés. Ennek okai a jelenlegi körülmények, illetve a tartalmi körülmények is, tartalmi okok, amelyeket nem hallottunk, de amelyeket én most megemlítek. Egyszerűen arról van szó, hogy a, az eljárás indításakor volt néhány ügyetlenség. A jelentés hangsúlyozza, hogy a bizottság internet portája nem volt eléggé világos, más problémák is voltak. Néhány tagállam kitalálta, hogyha valaki ezt aláírja ezt a kezdeményezést, akkor személyi azonosító számát is megadja. Ez elég nehézkes dolog, és néhány embert elrettent, mert bürokratikus, adminisztrációs teher, és vannak más szabályok is, amelyek valószínűleg hozzájárulnak, hogy nagyon bonyolult az európai jog, és a az országok száma, az aláírók száma, ezzel kapcsolatos előírások elég bonyolultak, tehát érthető, hogy ezen okok miatt eléggé csalódást okoztak ezek a kezdeményezések, de nem szabad itt megállni. És ennek vannak tartalmi okai is, amint említettem, és ez összefügg a szerződés ötös cikkével, tehát egy millió polgára van szükség hét különböző tagállamból. A probléma azonban az, hogy végül nagyon, végül is nagyon nehézkes eljárásról van szó, nem is érdemes elindítani, hiszen az eredményeként csak megkérhetik a polgárok a bizottságot, hogy egy jogalkotási eljárást indítson. Hát ez nem sok, nem nagy eredmény, ezért az emberek nem szívesen vágnak bele ilyen nagy munkába, hogy ilyen kevés eredményt érjenek el az állítsuk meg a TTIP kezdeményezés, amely nagy port kavart, és egy példa. Tovább kell lépni, egy olyan eljárásról van szó, amely a részvételt, az emberek részvételét ösztönzi, tehát ez önmagában is érdekes, emiatt nem szabad lekezelni. A részvételi demokrácia egyik eszköze, Emlékeztetnék arra, hogy a demokrácia a nép szuverenitása a legklasszikusabb definíció szerint, tehát lehetővé teszi az emberek számára, hogy a döntésüket kifejezzék. A részvétel teljesen mást jelent. Itt lehetővé teszi a nép számára, hogy véleményét fejezze ki, tehát egy felkérést fogalmazom meg, tehát ilyen módon nem dönthet a sorsáról. Új életet kell adni, kell lehelni ebben az eljárásban. Ez nem részvételi ö, ö, aspektus, hanem itt valami másról van szó. Ezzel a jelenlegi kezdeményezéssel tulajdonképpen elrettentik az embereket, hogy részt vegyenek egy ilyen kezdeményezésben, például az állítsuk le a TTIP is példa erre. Köszönöm szépen. Mások nem kérnek szót, ismét, illetve kérdezem Kaufmann asszonyt, hogy szeretne reagálni. Ja, Herr eh, hát, Präsident. Igen, elnök úr. Köszönöm szépen az összes kritikai megjegyzés ellenére, és az alapján, amit én is mondok, emlékeztetnék arra, hogy igazából egy világújdonságról beszélünk. Sehol nincs a világon transnacionális részvételi demokrácia. Ez novum a polgári kezdeményezéssel. Ez a Lisszaboni benne szerepel, és három éve van hatályban. Nagyon örülök annak, hogy van egy olyan kitétel a rendeletben, hogy három év hatály után megnézzük, hogy mi működött, mi nem működött. És rengeteg dolog van, amelyek működtek. Tehát nem az a helyzet, hogy a rendelet egészét most még egyszer át kellene vizsgálni. Itt egyes kérdésekről van szó, és szóltak is néhányan erről. Természetesen eh, sokáig el lehet vitatkozni azon, hogy eh, ez a kezdeményezés az egymillió aláírással megfelelő. Tehát szem, szerintem pillanatilag nem segít ezen gondolkozni, hiszen nyilvánvalóak a szerződésben foglaltak. És hogyha ismerjük a polgári kezdeményezés célját, akkor tudjuk, hogy sokáig tartott, amíg bekerült a szerződésbe ez egyáltalán. De az egymillió az ott szerepel, és úgy gondolom, hogy mindenki, aki polgári kezdeményezést szeretnének, az megvan a lehetőség. Igen, itt köster kolléga mondta, hogy itt nem népszavazásról van szó, hát ezeket ismerjük nemzeti szinten is, és nemzeti szinten is vannak ilyen lehetőségek, tehát például a hazámban, Berlinben nagyon sok nép, népszavazás van, és a népszavazás eredményét pedig a berlini tartományi parlament semmisnek tekintheti. És európai szinten szeretünk volna egy ilyen lehetőséget adni a polgároknak azért, hogy a saját kerítésükön egy kicsit túllássanak, és hogy egyéb államok polgáraival együtt elérnek valamit. Olyanokkal, akiknek van egy közös elképzelésük arról, hogy az Európai Uniónak milyen jogalkotásra kellene foglalkoznia. Tehát ez az egész eljárás véleményem szerint nagyon jó, nagyon jó, a, nagyon jól meg van határozva a szerződésben. Természetesen a kezdeményezék, ahogy Köszter úr is mondta, a parlamenthez is fordulhatnak, azonban ez egy klasszikus petíció lenne, és a petíciós bizottsághoz kerülne. A petíciók és a polgári kezdeményezés teljesen különböző dolog. Nekem az a fontos, hogy a parlament a polgári kezdeményezésnél részt vállaljon az eljárásban. Tehát, hogyha egy millió aláírás megvan, akkor itt a parlamentben eh, egy nyilvános meghallgatást kell tartanunk, volt is, a legutolsó sikeres polgári kezdeményezés az élvebontalás megszüntetése. És részt vettünk, én is részt vettem a meghallgatáson, akkor eh, látjuk, hogy a vélemények erről a polgári kezdeményezésről mennyire sokrétűek. Nagyon jó, hogy a jogalkotónak nekünk megvan a lehetőségünk, hogy ezt eh, megítéljük, és hogy egy véleményünk legyen erről, és a bizottságnak is van véleménye, a bizottság pedig a döntését nem kell átvállalnunk, hogy mi legyen egy polgári kezdeményezéssel. Szerintem az egymillió aláírás az, amiről most szó van, és mindig arra kell gondolnunk, hogy 500 millió lakosa van az Európai Uniónak és demokrácia politikai meggondolásokból sem lehetséges, hogy igazából 1 millió aláírással 5 mill, 50, bocsánat, 500 millió polgár nevében döntsünk. Tehát ez szerintem így nem működik. És senki sem tartja vissza a polgárokat attól, hogy polgári kezdeményezéseket tegyenek, de annyit azért szeretnék elmondani, hogy nyilvánvaló az, hogy voltak elképzelések polgári kezdeményezésről be, és nyújtották ezeket, ezeket regisztráltnak tekinthetjük, és nyilvánvalóan ezeket alábecsülték. Tehát alábecsülték, hogy milyen sok munka van ebben. Hogy egy millió aláírást elérjünk. Nagyon sok meghallgatás, jelentés szólt erről, részben alábecsülték, hogy a polgári kezdeményezés tényleg nagyon sok munkát jelent. És nem szabad elfelejtenünk, hogy sokan megkísérelték ezt fizetés nélkül a szabadidejükben tenni. És még egy utolsó megjegyzésem. A polgári kezdeményezés eszköze na, nem nagyon ismert a tagállamunk közvé, tagállamaink közvéleménye előtt, és ezen kellene szerintem változtatnunk. Mindenképpen sokkal több információt, sokkal több reklámot kell itt folytatnunk, hogy a polgárok egyáltalán tudják, hogy milyen lehetőségük van. És szerintem itt még vannak hiányosságok. Thank you very much, Mrs. Kaufman. Köszönöm, Kaufman asszony. Köszönöm Kaufmann asszony, ezzel befejeztük a 24-es napi rendi pontot, és következik a 29-es módosítások megvitatása, tehát az Európai Uniós jogszabályok alkalmazásának nyomon követéséről szóló 30. és 31. éves jelentésről van szó. Krizogonosz úr az előadó ővé a szó. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet mondok mindenkinek, aki bemutatta a 16 módosítást a jelentésemhez az Európai Uniós jogszabályok alkalmazásának nyomon követéséről 2012 és 2013 során. Ez mutatja, hogy milyen érdekes ez a téma, és hogy növelhetjük bizottságunk munkájának a hatását ezzel. Sok ismétlődés van az előző évekhez kapcsolat, évekhez kép, képest, ugyanakkor néhány új elem is van. Megvizsgáltam a módosítókat, néhány ezek közül valóban előre viszi amit én is írtam a tervezetben, néhányan ezzel ellene, ennek ellene mennek, mások pedig új aspektusokat vetnek fel, amelyek korábban nem szerepeltek a tervezetben. Nem értek egyet minden módosítással, de a legtöbb módosítással kapcsolatban tárgyalhatunk és megállapodásra juthatunk. Már elkezdtem a kompromisszumos módosítókon dolgozni, de kíváncsi leszek az önök véleményére itt a bizottságban is örömmel nézek a közvetlen eszmecsere elé. Így remélem, hogy mindannyian jobban megérthetjük egymás gondolatát, és így remélem, hogy hatékonyan kialakíthatom a kompromisszumos módosítókat, amelyeket majd bemutatok önöknek. Végül pedig hadd mondjam el, hogy a tervezetemnek a lényege arra törekvés, arra való törekvés, hogy javítsunk néhány problémán. Az egyik a különbségtétel az elsődleges és másodlagos jogalkotás között. A, az elsődleges jogalkotáshoz tartozik az alapvető jogok kartája. Másik dolog, nem csak a tagállamok, hanem az európai intézmények is ide tartoznak. A harmadik, a megszorító politikák, amelyeket az elmúlt 5-6 év során végrehajtottak a gazdasági válság kezelése érdekében, különösen az eurózónán belül, súlyosan korlátozták a társadalmi és gazdasági jogokat, amelyek az alapvető jogok kartájában olvashatóak. Ezekről olvashatunk a, abban a tanulmányban, amelyet az Európai Parlament belső belpolitikájának igazgatósága készített az alapvető jogokkal. Ez néhány héttel ezelőtt látott napvilágot a Libe bizottság kérésére. Ez tartalmazza, illetve megemlíti az én véleménytervezetemet is az EU jog alkalmazásáról szóló jelentés a 2012-13-as évekre vonatkozóan meg kell, hogy említse ezeket a problémákat, hogy meggyőző legyen az európai polgárok számára. Ha a többség úgy kívánja, akkor elnézhetünk emellett, a, ezek mellett a tények mellett, és kihagyhatjuk a problémás kapcsolatokat, a gazdasági, szociális ö, jogok kérdését. Ugyanakkor ez azt jelenti, hogy ez a parlament nem fogadja el a valóságot, és nem is hajlandó szembenézni velük az európai integráció érdekében, amely az emberi jogok tiszteletén alapulna egy ilyen szembenézés. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Kére valaki szót. Hautala asszony. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Kriszogonosz úrnak a jelentéstervezetet. Már rá is tért a legkényesebb pontokra, amelyekkel kapcsolatban a legtöbb ellenállás merült fel a különböző frakciókban, ahogy helyesen rá is mutatott, tehát a, megsz, a, megszorítások hatása és a kapcsolat az alapító szerződésekkel ideértve az alapvető jogok kartáját. Hát el kell ismernünk, hogy ez a tény megtörtént, de nem kell feltétlenül nekünk részletekbe menni azt illetően, hogy a megszorításokkal kapcsolatos válságot hogyan kellene megoldani. A Trojka és a bizottság kérést fogalmazott meg különböző tagállamokkal, főleg az önökével kapcsolatban, amely kérések megsértik az adott tagállam szuverén döntési jogát például privatizációval és mással kapcsolatban. Tehát valóban a megszorítások olyan helyzeteket okoztak, ahol az alapvető jogok kartáját sérelem érte. Itt hangsúlyozni szeretném azt, ami erről az én módosító javaslatom is szól, hogy az állampolgároknak joguk van a jó kormányzáshoz, tehát meg kellene ismernünk, a, hogy az administratív eljárásnak garantálnia kell, hogy az állampolgároknak ez a joga érvényesüljön, és a Lisszaboni szerződés megvonatkozó cikkei képezik a jogi alapot. Tehát itt az adminisztratív eljárásra vonatkozó jogszabályról van szó. Érdekes az ön tervezetében, hogy a transzpozíciós jogsértések száma csökkent, és hivatkozik olyan eszközökre, mint az EU Pilot, szeretném, hogyha megígyeznénk, hogy ennek ugyanakkor nincs legitimitása, és valamilyen jogi érvényű eszközé kellene ezt, kellene ezt átalakítani, amely szabályozná a jogsértési eljárásokat, amelyek a különböző szakaszban vannak. Az úgynevezett gold plating nem tudom, hogy ez a tervezetében már szerepel-e, de néhány módosítóban bizonyosan szerepel. Érdemes a tagállamokat emlékeztetni arra, hogy az EU jog szabályok átvételekor hajlamosak néhány olyan további elemet hozzátenni, amely nem volt eredetileg az, az EU jogszabályban, legalább láthatóvá kell tenni hogy mi az, ami a transzpozíciós, az jogszabályátvételi átültetési kötelezettségükből származik, és melyek azok az elemek, amelyeket az adott tagállamok tartottak szükségesnek belefoglalni a jogszabályba. Karim úr módosítása, 57-es, és Karim és, úr és mások módosítása, az 57-es a nemzeti parlamentek szerepe az EU jogszabályok átvételében. Ezzel kapcsolatban néha az a benyomásom, hogy az Európai Parlament eszmecseréi a nemzeti parlamentekkel nem mindig túl hasznosak, de amikor hasznosak, akkor ezek főleg az átültetés terén jelentkeznek. Három országnak van csatlakozási, illetve társulási szerződés Ukrajnának, Moldovának és Grúziának az Európai Unióval, és közbeszerzéssel belső piaci szabályokkal, tehát nagyon kemény dolgokkal kapcsolatban vetek át jogszabályokat, és az Európai Parlament segíthetné ezeket az országokat, ezeket a nemzeti parlamenteket, hogy átültessék, illetve kötelezettséget vállaltak az átültetésre. és egyetértek azzal, hogy ne említsük meg, illetve szögezzük le, hogy a megszorító intézkedések valóban megsértették az alapvető jogok kartáját. Le, le rapport de Monsieur Chrysogonos. Krizonos, úr. úr ö, ö, jelentésének van egy nagy erőnye, nem ö, bikfa nyelven szól, és véleménye megegyezik az enyémmel abban, hogy sérelem érte az Európai Alapvető Jogok Kartáját, az Európai Uniós megszorító intézkedések ilyen hatással jártak, például Görögország esetében is, ahol például az egészséghez való jog sérelmet szenvedett, és a gyermekek halálozása is növekedett, valamint a lakhatáshoz való jogi sérelmet szenvedett és sajnálattal állapítom meg a módosítók olvasásakor, hogy mindezek a, az állítások, amelyek napvilágra hoznák ezeket a jogsérelmeket, ezeket törölni ké, szeretnék, és a módosítók lavinájának nem fognak ezek a kijelentések ellenállni, és a végül egy szokásos bigfanyelven megfogalmazott szöveget fogunk kapni, amely teljes mértékben eltorzítja az igazi helyzetet, és azt mutatja, hogy képtelenek vagyunk szembenézni a valósággal. Nagyon érdekes különösen az az állítás, amely elemzi a bizottság hozzáállását, és nagy cinizmusról tesz állásfoglalást, mely szerint a karta nem vonatkozik az ilyen típusú jogszabályokra, állítja a bizottság. Valóban el kell ítélni ezt, hiszen itt a, az alapvető jogok kartájának sérelméről van szó. Egy vidámabb kérdéssel befejezve, Hautala asszony 27-es módosítóját támogatom. Ez az EU pilot kötelező érvényűvé átalakítását javasolja. Valóban érdemes tisztázni, hogy az állampolgárok is, ismer, megismerjék ezt a, az eszközt. Köszönöm, Castaldo úr. In qualità appunto di relatore. Köszönöm szépen AFKO előadóként szeretném elmondani, hogy gratulálnom kell az elvégzett munkához az előadónak. A hozzászólásom inkább technikai jellegű dolgokat fogalmaz meg. A 3, 4, 5, 6-os pont az, amiről beszélni szeretnék. Ezek esnek a én szakbizottságom hatáskörébe és jelentés politikai orientációjával foglalkozva mondjuk az elmúlt évek megszorításairól beszélünk, kompromisszumok születtek, amelyek az európai polgárok általános jogait érintik, és hát itt ezeket a jogokat gyakran lábbal tiporják, egyszerűen megtagadták a jogok gyakorlását, a földközi tenger térségében sokaktól. A harmadik pontnál azt mondhatom, hogy az AFKO szakbizottságban felhívtuk a figyelmet arra is, eh, hogy lehetséges megoldást találjunk, szankciót. Az első szakaszban, ami pedig a negyedik pontot illeti, itt a kollégák már említették, különböző frakciókat képviselő kollégákról van szó, és abban egyetértettünk valamennyien, hogy az nincsen megfelelő jogi szabályozás az EU piloták számára, és igazából nem sikerült intézményesíteni ezt a testületet. Mert különben nem jön létre a szükséges transzparencia. Vagyis azt tudom mondani, a kollégákat támogatom a jogi státuszt tekintve, és azt mondjuk, hogy ez egy autonóm rendszert kell kialakítani az utólagos ö, értékeléshez, hogy felhívjuk a figyelmet arra, mennyire fontos, hogy a társ jogalkotók is bevonásra kerüljenek mindenek előtt a hatásvizsgálatok elkészítésénél a tagállami szinten. Az ötös pont, erről már beszélt, a politikai értékelésről azt gondolom, hogy a polgároknak biztonságra van szükségük, hogy betartsák a jogokat, és ezt ki is kell domborítani ebben a jelentésben. A hatodik pont a tagállami kötelezettségekkel foglalkozik. Ezt a gold platinget, bearanyozást el kell kerülni. Nem tehetjük meg, hogy különbözőképpen értelmezzék az előírásokat különböző tagállamokban. Abban bízom, hogy a véleményünk megfelelő támogatást kap majd a bizottság, szakbizottság, a szakbizottságban. Köszönöm szépen. Ez az utolsó hozzászólás volt ebben a témában. Most nem tudom, kíván -e reagálni Kriszogonosz úr. Köszönetet mondok az összes képviselőnek a megállapításokat, és várom az együttműködést az árnyék előadókkal annak érdekében, hogy megtaláljuk a szükséges kompromisszumokat, a, hajára módban. Köszönöm szépen, akkor lezárjuk ezt a pontot, a 31. pont. Véleménycsere következik. A digitális egységes piacra vonatkozó aktáról. Jambaszki úr, az előadó. Köszönöm szépen, elnök úr. За мен ще удоволствие да съм докладчик по тази важна тема и очаквам с нетърпение работа. Köszönöm szépen, elnök úr. Türelmetlenül várom a munka eredményét. Holnap ülünk össze az árnyék előadóval. A digitális piaci stratégia célja, hogy az állampolgároknak, a vállalkozóknak növekedési lehetőséget kínáljanak a digitális piacon. Ahogy önök is tudják, a stratégia több kezdeményezést sorol fel, amelyek több bizottság kompetenciájába is beletartoznak. Bennünket ő is érint, konkrétan a digitális piac szerepe, az innováció növekedés, az alkotás, a versenyképesség növekedés érdekében, a létező akadályok csökkentése, a reformok szükségessége, a tartalmak legális hordozhatósága érdekében. Fontos a szerzőjogok alkalmazása. Több módosító ötletem van, de hát korlátozza a lehetséges a jelentés lehetséges hossza. a kis és középvállalkozások esetében az online költségek növekedtek, egy jobb, jogi kere, jobb, megfelelőbb jogi keretekre van szükség a digitális területen. Ide tartoznak a szerzői jogi kérdések is. 450 milliárd euró bevételt generál ez a szektor évente, és digitális szolgáltatások nyújtására is lehetőséget ad. Különböző innovatív megközelítéseket láthatunk, és ezért a megfelelő jogszabályokat, a szerzői jogi jogszabályokat napra készé kell tenni. Hogyha azt szeretnénk, hogy innovatív és virágzó legyen a digitális piac, akkor biztosítanunk kell ennek a rendszernek a kompatibilitását oly módon, hogy ez a piac be tudja váltani a benne rejlő potenciált, illetve ezt ki tudja bontakoztatni. Várjuk még a bizottság végső döntését, hogy megtudjuk, hogy a szakbizottságunk társult szakbizottság státuszt megkapja-e. És örömmel várom a vitát az árnyék előadóval holnap. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ravját úr възможности, създадени от цифровата. Köszönöm, kedves kollégák! A digitális gazdaság és az információs kommunikációs technológiák által kínált lehetőségek fontosak. Az egységes piac ezen a területen évente milliárdokat hozhat, és több ezer munkahelyet teremthet. Különböző jogszabályok vonatkoznak, a szerződéses jog, az adat átadás, de különböző szintű jogszabályok szabályozzák a határokon túli átadá, átviteleket, és különböznek a különböző árak vannak, elektronikus számlák, ra is különböző szabályok vonatkoznak, valamint az áfára is. Látjuk, hogy nehézségek vannak ezzel kapcsolatban, és fel kellene venni ennek a piacnak a ritmusát. A stratégiának jól célzott tevékenységeket kell meghatározni, amelyek a megfelelő irányba haladnak. A felhasználóknak harmonizált jogra van szükségük, amely garantálja a nagyobb biztonságot is, a felhasználók nagyobb biztonságát. A, az internetes szerződések és a határokon túli kereskedelem esetében reméljük, hogy a különböző nemzeti rendszerek illetve a rendszerek közötti különbség csökken, és megfelelő intézkedések születnek, hogy az európai jogot, jogot harmonizálni lehessen az értékesítés területén. Az állampolgároknak jobban hozzá kell férniük a kulturális, az online kulturális tartalmakhoz, amely elősegíti a kulturális sokféleséget ezen a területen. Köszönöm szépen a figyelmet. Mrs. Reda. Reda asszony. Köszönöm, elnök úr. A kollégák már nagyon fontos aspektusokról szóltak. Itt a stratégia tekintetében szerettem volna még kiemelni, hogy a digitális belső piac céljait nem tudjuk úgy elérni, hogy elszigetelten tekintjük. A frakcióm számára nagyon fontos ebben az összefüggésben, hogy megnézzük, hogy hogyan tudunk a kulturális sokrétűséghez határokon átnyúló módot, módokat biztosítani. És például, amikor a közszolgálati televízió rádióról van szó, az is nagyon fontos, ennek milyen, erre milyen hatása lesz a digitális belső piacnak, mi lesz a közvéleménnyel. Azonban, hogyha a digitális belső piaci stratégiáról beszélünk, akkor lesz mégiscsak egy eh, ön probléma. És a jelentésben is olvashattuk, ez pedig az, hogy egyidejűleg a bizottság és a parlament amennyiben online közvetítőktől több semlegességet kér, több felelősséget kér. A véleményem szerint ez a két cél ellentmondásos. Hiszen, hogyha semlege, több semlegességet kérünk egy kereskedelmi közvetítőtől, akkor Mm, az más, mint hogyha azt mondjuk, hogy felelősségteljesebb legyen, hiszen hogyha felelősségteljes, akkor nem lehet semleges. Ha semleges, akkor meg nem lehet felelősségteljes. Hát ezen mindenképpen el kell gondolkoznunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ez volt az utolsó felszólalás, és akkor szerintem itt befejezzük ebben a pillanatban. Ha esetleg Dzsambacki úr még szeretne reagálni, nem? Köszönöm szépen. Akkor 22, a 32-essel folytatjuk. Ez pedig Ausztria, Belgium és Lengyelország arra való felhatalmazása, hogy a belvízi árufuvarozási szerződésről szóló budapesti egyezményt megerősítsék, vagy ahhoz csatlakozzanak. It's myself who is the reporter, so I give the floor to myself. Átadom magamnak a szót, mivel én vagyok az előadó. Én azt javasoltam, hogy a parlament eh, egyezem bele abba, hogy eh, a budapesti egyezményhez csatlakozzanak az említett országok, hiszen eh, ez a belső piachoz eh, járul hozzá, hiszen harmonizálja a belvízi hajózással kapcsolatos eh, szerződéseket Európában. Az egyezmény 29-es cikke sorolja fel. Itt a lehetőségeket, és a Róma 1-es rendelet adja meg a jogalapot ehhez. A budapesti megállapodás exkluzív Európai Uniós kompetencia. Azonban az egyezmény nem engedi meg az Európai Uniónak, hogy tagja legyen, csak a tagállamok lehetnek tagjai. Tehát eh, az Európai Uniónak viszont hozzá kell járulni az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében a csatlakozáshoz. Tehát itt az Európai Unió kompetenciája arra korlátozódik, hogy egyes tagállamnak megadja a csatlakozás lehetőségét, és azzal a feltétellel, hogy ne sérüljön az Európai Unió kül politikája. Tehát Belgiumot és Lengyelországot felhatalmazza a ratifikálást, Ausztria pedig szeretne kilépni ebből a budapesti egyezményből. A módosítók benyújtása június 23-a, 2015 dél. Az egyetértési eljárás értelmében a módosítók csak akkor nyújthatók be, hogyha támogatják az előadót. Szeretném megkérdezni, hogy van-e a itt maradó tagok részéről megjegyzés ez a ponthoz? Nem. Folytatnám a 33-assal. De Ferrer az, hogy nincs itt, de itt van. Ferra pont időben érkezett. Üdvözöljük. We are just at point number a 33-as pontnál vagyunk. Az ön pontja. Egy tanácsi irányelvről van szó. Ez pedig a kötelező automatikus csere az adózás tekintetében öné a szó. Köszönöm szépen, elnézést kérek a késésért, de néha azért eh, a bizottsági üléseken nem tudunk mindenhol ott lenni egy időben a svéd parlament benyújtott ehhez az irányelvhez egy eh, módosítást, aminek az értelme az adóügyi információcsere. A szubszidiaritás elve alapján foglalkoznunk kell ezzel a szöveggel, de csak sajnos védül kaptam meg, és nem értem. Tehát szükségem lenne egy fordításra, Azt kérik a tolmácsok, hogy egy kicsit lassítson. Oké, okay, uh, la question. Tehát a svéd parlament kérése megfelel a bizottság irányelv javaslatának is, hogy mi szükséges a célok elérésének érdekében. Tehát itt a tagállamok kompetenciájának korlátozásáról nincsen szó. Itt tíz éves időtartamra vonatkozó adatokról van szükség. Szó. Tehát én eh, szeretném olvasni majd az olasz fordítás, mielőtt tartalmak foglalkozom a kérdéssel. Tehát akkor ezt a pontot most elhalasztjuk. Igen. Igen. Rendben. Akkor kimerítettük a programunkat, bejelentem, hogy a következő ülés Brüsszelben lesz 2015. Eh, július 13-án és 14-én. Köszönöm szépen a mai részvételt, és viszontlátást.